Good morning. Jó reggelt kívánok, jó reggelt kívánok. Kedves kollégák, nagyon korán van, de hát elkezdjük a mai Libe bizottsági ülésünket. A szokásos első napi rendi pont, ugye a napi rend jóvá hagyása. Most kapták meg azt hiszem, ha nincs ellenvetés, akkor folytatjuk a kettes napi rendi pontot, amely elnöki közleménynek nincs elnöki közlemény még. <clears throat> Aztán a jegyzőkönyv jóváhagyása. Mindenkinek megvan a jegyzőkönyv. Azt hiszem, hogy már megvitattuk ezeket. Már korábban ellenvetésről nem tudok. Akkor folytatjuk. És rá is térünk a négyes napi rendi pontra. Az Európai Unió alapjogi ügynöksége éves jelentése, 2010-es jelentése lesz a napirendi pont. Az illetékes fog jelentést készíteni, vagy beszámolót tartani az Európai Alapjogi Kártáról. Morten Kjérum úr, üdvözöljük körünkben Kjérum urat, üdvözöljük itt ma reggel. Szeretnénk meghallani öntől, hogy mi is a helyzet a 2010-es Európai Alapjogi Ügynökség jelentésével, amelyet az ügynökség ugye jóváhagyott, és a Libe Bizottság az 12-es rendelet értelmében betekintést kaphat a Libe Bizottság, tehát ebbe a jelentésbe. A jelentés címe Alapvető jogok, kihívások és eredmények 2010-ben. Egy elemzés ez az alapjogi eh, helyzetről, az ügynökség több éves programjában lefektetett információkra van szó. A jelentést egy összegzés kíséri, kiemelt pontok, alapjogok, kulcsfontosságú jogi és politikai fejleménye 2010-ben. Ez a dokumentum elkészült francia, német, lengyel és magyar nyelven. Először is megadom a szót Morten Hjerom úrnak, aztán pedig megnyitom a vitát. Hérom úr, öné a szó, tessék, aztán pedig meghallgatjuk Bránc Kerész asszonyt, aki először van itt körünkben, a Libe Bizottságban, ő az Alapjogi Ügynökség igazgató tanácsának elnöke ő fogja bemutatni az éves jelentés. Hierom úr, öné a szó. Nem, Brandt Kerész asszony kapja meg elsőként a szót. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, hölgyeim és uraim! Valóban megtiszteltetés számomra, hogy itt önök előtt megjelenhetek, és bemutathatom az EU alapjogi ügynökségének éves jelentését, beszámolatok a kívánsokról is eredményekről 2010-ben. Azt hiszem, mindenkinek megvan ez a dokumentum az asztalán. 200 oldal hosszú az idei jelentés, ez egy igazán nagy súlyú jelentés. Én remélem, hogy legalábbis örömmel nézik majd a az íróasztalukon ezt, és remélem, hogy ez a dokumentum támogatja majd az önök munkáját, hiszen mi bizonyítékokat is összegyűjtöttük a jelentésben. A jelentés nem súlyra megy, nem ezért ilyen hosszú, hanem valóban méreható elemzéseket tartalmaz. Valóban a további fejlemények. Az önök munkája szempontjából is nagyon fontos, a közös munkák szempontjából nagyon fontos információkat tartalmaz, tehát az alapjogokról átvizsgál, vagy áttekinti a kívánsokat, a fejleményeket, az adatokat, a bevált gyakorlatokat, a menedékjogtól az adatvédelmen át, a gyermekjogait, a kisebbségjogot, mind át lefedi pontosabban. Az éves jelentés tavaly elkészült, azóta a parlament és az ügynökség viszonya továbbra is nagyon pozitívan alakul, elmélyül, és néhány példával is szeretném illusztrálni kapcsolatunk pozitív alakulását. A parlament késére az ügynökség két véleményt készített törvénytevezetekről, méghozzá a büntető jogterületén Februárban az európai nyomozási rendelettel kapcsolatos tervezetről, illetve a PNR irányelv tervezetről. Ezt a parlament ma kapja meg ezt a véleményt a PNR-ről. Mind a kettő adatvédelmi kérdésekről foglalkozik, foglalkozik, illetve az igazságos eljárásokról, hiszen egyre több a tagállamok közötti együttműködés a büntető jogterületén is. Együttműködésünk második példája a Child Pediat e, eh, itt a parlamentben tartott kiállításunkon az önök eh, elnökével együtt kidolgoztuk ezt az alapjogi eh, ügynökségre vonatkozó online információs rendszert, az önök bizottsága kérésére dolgoztuk ki ezt az online rendszert. Továbbá szeretném szemléltetni együttműködésünk további alakulását. Azt hiszem, hogy egymás munkájáról egyre többet tudunk. Nagyon fontos a tudatosítás. Az elmúlt 12 hónapban az ügynökségre önök többször hivatkoztak, 11 alkalommal hivatkoztak ránk indítványaikban, állásfoglalásainkban. Önök továbbra is nagy figyelmet fordítanak ezeknek a témáknak, ebből az derül ki, hogy nagyon fontos az alapjogi adatgyűjtés és szakvélemény. Igényelik a mi munkánkat. Nagyon fontos az éves alapjogi jelentést elkészíteni, hiszen remélem, hogy több célnak is meg tud felelni. Kettőt szeretnék kiemelni, két fontos funkciót. Az egyik az, hogy egy nagyon fontos hivatkozási pont lehet önöknek, amikor ilyen témákról vitáznak, például amikor a bűncselekmények áldozatira vonatkozó irányelvről ö, szólnak, akkor a jelentésünkben találnak információkat a nemzeti, európai és nemzetközi fejleményekről. Sok más példa is van, remélem, hogy majd alaposabban meg tudják nézni a jelentést. Az éves jelentés második funkciója nagyon fontos olyan kutatás biztosítása, amely a bizottság és a parlament számára is fontos információkkal tud szolgálni, amikor ezek az intézmények saját jelentésüket elkészítik. Tehát három jelentés készül, ezek egymás kiegészítik, tehát az ügynökségi, a bizottsági, a parlamenti. A parlament és a bizottság jelentései konkrét politikai irányokat határoznak meg, az ügynökség jelentése mindkét intézmény támogatja egyfajta térképpel, amely irányítja ezen politikai célok felé a két intézményt. Az ügynökség jelentése részletes, komparatív elemzés készít a tagállamok szempontjából. Nemzeti szintű adatokat tartalmaz, amelyeket az EU és nemzetközi politikai felemények kontextusába ágyazunk. A Rövid bevezetőmet azzal szeretném befejezni, szeretném kiemelni, hogy bár az ügynökség jelentésének hatája széles, mégis korlátozott azokra a témákra, amelyek az ügynökség több éves programjában szerepelnek, nyilván erről tudnak. A parlament természetesen rendelkezik azzal a lehetőséggel a jövőben, a közeljövőben remélhetőleg, hogy kiszélesítse a több éves munkaprogram keretünket. Ez persze a témákat is érinti, a 2013-tól 18-ig terjedő időszakra vonatkozó munkatervet illeti. Ne felejtjük, hogy az ügynökség feladata, hogy az intézményeket és a tagállamokat szakvéleménnyel és adatokkal támogatja az EU hatáskörén belül érintett témákban. A hiányosságok persze felmerülhetnek, hogyha nem vizsgálják felül a tematikus hatásköröket a Lisszaboni szerződésből adódó reformok folyamán új helyzet alakulhat ki. Hölgyeim és uraim, örömmel nézek elébe további gyümölcsöző együttműködésünknek, hiszen közös célunk az emberi jogok támogatása, védelme, és persze ne felejtjük, hogy alapvetően nagyon fontos, hogy az alapjogokkal mindenki élhessen az Európai Unióban a mindennapi gyakorlat szintjén, ez a fő cél. Most átadom a szót az ügynökség igazgatójának, Martin Hjárom úrnak. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, asszonyom. Most pedig az igazgató úrtól hallunk. Hjárom úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is nagy örömmel mutatom be önöknek, hogy mit ért el az ügynökség az idei éves jelentésben. Én remélem, hogy valóban hivatkozási pontból szolgál majd a mindennapi munkájukban. Az éves jelentés adatokat tartalmaz, elemzéseket az alapjogi helyzetről a 27 tagállamban. Kiemeli a kulcsfontosságú feleményeket, a fő kihívásokat, mind a politikai döntéshozattal, mind a gyakorlat szempontjából. Példákat mutat be, észtató pozitív gyakorlatokról, bemutatván, hogy ezeket a kívánsokat igenis meg lehet valósítani, ezekkel szembe lehet nézni. Három emberi jogi területet szeretnék kiemelni az idei jelentésből. Ezek nagyon fontos politikai jelentőséggel bírnak. Először is, ha megengedik a menedékre, jogra és a menekült ügyre, a romákra hivatkozik, illetve a fogyatékkal élő emberekre, az EU nemzetközi kötelezettségeit is figyelembe véve, ami a menedéket, menedékjogot illeti, illetve a menekült ügyet, ugye nyomás nehezedik az EU-ra, 2010-ben nyomás nehezedett, kiváltképpen néhány tagállamban, néhány EU külső határánál koncentrálódott a migrációs nyomás. Ez nehézséget jelentett, nem lehetett a menekültek jogait teljes mértékben garantálni, a menedékjoghoz való jogokat sem minden esetben. Az ügynökség által végrehajtott vizsgálatok, akkor megnéztük a gyűjtőtáborokban uralkodó körülményeket, azt láttuk, hogy túl zsúfoltak, a higiénés helyzet sem volt megfelelő, sőt a leghidegebb téli időszakban sem volt forró víz sok esetben. Ami a bevándorlók, a menekültek átvilágítását illeti, nagyon sokan nem élvezhették a menedékjoghoz való hozzáférést. Nagyon sokat visszafordítanak, ugye a Dublin 2-es rendelkezés értelmében az emberek egy részénél, tehát azt nem mondhatjuk, hogy tiszteletben tartották volna a jogaikat. A közös menedékjogi rendszernek azt kell garantálnia, hogy nem szabad oda visszafordítani menekültet, ahol a küldő, vagy a küldő ország nem tudja garantálni az emberi jogokat nyomás az EU külső határán néhány kiemelt országban alakult ki, és nagyon fontos a szolidaritás, hiszen az alapvető alapjogi védelmi rendszer szempontjából nagyon fontos tehát megvizsgálni ezt a kérdést. Ezek a kérdések és ennek a következményei az EU és a tagállamok szempontjából mindenképpen központi szerepet játszanak, amikor fel akarjuk építeni a közös EU-s menedékjogi rendszert. A jelentés hosszasan tárgyalja az alapjogok végrehajtását a, a romák esetében EU-szerte. 2010-ben egyfajta a roma marginalizációval kapcsolatos küzdelem terén pozitív eredményeket értek el, a nemzeti integrációs stratégiákat dolgoztak ki, az ügynökség kulcsfontosságú szerepet játszik, hiszen valóban megbízható mm, információk, adatok, adatokkal rendelkezünk ezen a területen. Az éves jelentés kiemeli, hogy milyen különbségek vannak a roma és az általános lakosság között. Például, ami a foglalkoztatási rátát illeti, a roma foglalkoztatási ráta 10 és 30 százalékkal alacsonyabb, mint a többségi lakosság esetében 7 tagállamban, ahol az ügynökség kutatásokat végzett ezeket a területeket továbbra is igyekezzünk feltárni az oktatás, a munka, a vállalás, az egészségügyi ellátás terén is. Szeretném az önök figyelmét felhívni arról, azokra az ajánlásokra, amelyeket megfogalmazott az ügynökség bejelentésben, hogy a roma helyzeten javítani tudjunk. Ezek a következők. Először is garantálni kell azt, hogy a non-diszkriminatív jogalkotást végrehajtsák az egyik megoldás, tehát, hogy meg kell erősíteni a helyi szintű mechanizmusokat, például a nemzeti emberi jogi testületek illetékes hivatalait, amelyeknek az a feladatuk, hogy a roma jogokat érvényesítessék. A második nagyon fontos a helyi önkormányzatok és a nemzeti és európai döntéshozók szintjei koordinált módon működjenek együtt. Aztán harmadsorban garantálni kell, hogy a struktúrális alapok valóban a helyi szinten oda kerüljenek, ahol szükség van. Ez persze könnyebb, hogyha minden döntéshozó szint együttműködik harmonikusan. Aztán szeretnék a fogyatékkal élőkre rátérni. Az alapjogi Eh, állásfoglalásban, amelyet elfogadtak tavaly decemberben, a parlament üdvözölte azt, hogy van az ügynökség 2010-es eh, jelentésében egy függelék. A függelék áttekintette azokat a nemzetközi emberi jogi szerződéseket, amelyek kötelező érvényűek minden tagállam számára. Örülök annak, hogy ez most a jelentésnek egy önálló fejezetét alkotja ez a függelék. Tavaly decemberben egy új, új dimenzióval egészült ki az EU nemzetközi kötelezettségvállalási szisztémája, hiszen az EU ratifikálta az ENSZ fogyatékkal élő emberekre vonatkozó jogaira vonatkozó konvenciót. Első alkalommal van arra példa, hogy egy nemzetközi emberi jogi szerződésnek szerződő fele az EU. Ez azt jelenti, hogy az EU-nak kötelessége, fogyatékkal élők kérdéseivel emberi jogi kérdésként foglalkozni. Ez nem csak egészségügyi vagy szociálpolitikai kérdés, vagy foglalkoztatási kérdés, emberi jogi kérdés is. Ebben az értelemben nagyon is fontos az Önök a munkája szempontjából is. Az ügynökség ezen a területen megnézi, hogy milyen lehetősége vannak a fogyatékkal élőknek ahhoz, arra, hogy részt vegyenek a politikai tevékenységekben hogyan félnek hozzá az igazságszolgáltatáshoz, más területekhez, az aktív részvételről van szó. Hölgyeim és uraim, bízom benne, hogy ez a jelentés az önök egyik fontos hivatkozási pontjává válik, amikor az önök mindennapi munkájában felmerülnek alapjogi kérdések. Az ügynökség továbbra is adatokat gyűjt és elemez, lehetővé válik majd meghatározni trendeket az emberi jogi védelmi kérdésekben. Ez nem csak <clears throat> egy pillanat felvételt biztosít a helyzetről, hanem egyfajta mozgóképet. Adott időszakon belül megfigyelhetjük, hogy a jogszabályok, politikák valóban oda vezetnek-e, hogy a helyzet javul, vagy pedig felül kell -e vizsgálni ezeket. Természetesen segíthet önöknek abban is, hogy megnézzék, hogy milyen kihívások merülnek fel. Ezen szavakkal szeretném az önök figyelmét megköszönni, és várom a kérdéseiket. Thank you. Thank you for the summary presentation of the report. And now, as we said, we're opening floor for discussion. We're getting started first by Mr. Díaz de Mera. Muchas gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az ügynökség igazgatónak és az előadóknak. Köszönöm szépen ezt az igen részletes beszámolót. A bevándorlás és menekültügyi kérdéssel fogok foglalkozni, és ezen belül is három konkrét kérdéssel. Görögország helyzetével szeretnék beszélni. A jelentés azt mondja, hogy a bevándorlók 95%-a a görög határokon történik 2000 2010-ben 90%-uk voltak. Ennek ellenére azt írja, hogy a, kére, a menekülti státusz kérők számára a görög hatóságok működése nem teljes és nem kielégítő. És ezért szeretnék egy magyarázatot erre vonatkozóan. A második kérdése a visszatoloncolás irányelvel kapcsolatosan azoknak a, az alkalmazásáról szólva mi a helyzet, ugyanis 8 tagállam még nem ratifikálta ezt. Aztán a harmadik, a rabicoknak az alkalmazása Görög és Törökország közötti határszakaszon való alkalmazását, hogy hogy történik ez, és miképpen Köszönöm szépen. Danoka. Köszönjük szépen. Staloka képviselő. Yes, thank you, Chair. Köszönöm szépen. Először is egy általános jellegű kérdésem lenne Kierom úrhoz. Ennek a jelentésnek a struktúrája azt mutatja, és ezeket sárgában szedték, hogy mik az alapjogi ügynökségnek a legfőbb tevékenységi területei. Hát lehet, hogy tévedek, de itt nagyon sokféle tevékenységet látunk, és ezeket arra korlátozzák, hogy jelentéseket írnak, és különböző fórumokat hívnak össze. Mondom, lehet, hogy tévedek, de érdekelne, hogy más tevékenységük is van-e, másra is kiterjed-e az alapjogi ügynökség tevékenysége. A második kérdésem, ez nem is igazából kérdés, hanem inkább egy megállapítás. A korábbi évre vonatkozó jelentésben tulajdonképpen ugyanazt láttuk, azaz, hogy az alapjogi ügynökség nem veszi figyelembe a hontalanoknak a helyzetét. Arra gondolok itt, hogy megsértik a megkülönböztetés mentesség jogát, illetve hát a diszkrimináció mentesség elvét, azaz nem veszik ezeket figyelembe. Nyilván a, a balti államokban a hontalanság, ami 17%-át érinti a lakosságnak, akik egyetlen államnak sem állampolgárai, nincs joguk szavazni, még a helyhatósági választásokon sem, és az európai parlamenti választásokon sem vehetnek részt. Viszont amikor harmadik országbeli polgárokról beszélnek, akkor azt gondolom, hogy üdvözlendő volna, hogyha elemeznék a demokratikus részvétel fejezetben ezeket az eseteket is. Nincsenek adatok most még, azt mondják itt a beszámolóban, hogy nincsenek adatok arra vonatkozóan, hogy hányan szerepelnek itt a hontalanok címszó alatt, és kik azok, akik nem vehetnek részt a választásokon mindenféle állásfoglalás fogalmazott meg a parlament is arra vonatkozóan, hogy ezeket az embereket vonjuk be a választásokba. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy az alapjogi ügynökségnek feladata lehetne annak a tanulmányozása, hogy ezt a problémát hogyan lehetne orvosolni az európai tagállamokban. Ez is inkább kérdés tehát, hogy az alapjogi ügynökség felkészülte arra, hogy önmaga is felméri ezt a helyzetet, Eh, an, eh, ahelyett, hogy azt állapítsa meg, hogy nincsenek adatok erre a problémára vonatkozóan. Elnök, köszönöm. Guillaume asszony következik, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen az bevezetőt, amely gyors volt, de ugyanakkor kiválóan felvázolta a jelentést. Nem annyira kérdéseket szeretnék feltenni, hanem inkább két javaslatot szeretnénk tenni, amelyet értemes lenni eh, ki fejteni majd. Az első a nemzetközi védelmi jogra vonatkozik a menekült ügyi kérdésben. Egy kicsit diagonálisan, átlósan megyek a jelentésen. Skeptikus vagyok a, a 2012-es kilátásokra vonatkozóan a menekült ügyet kérdésében. Nos, Szeretnék, szerettem volna hallani, hogy ami a befogadási feltételeket illeti, volt válság ezen a területen különböző ó, tá, tagállamokban, Belgiumban, Franciaországban is volt, ezt már előre jelez, jelezték, de most bekövetkezett a télen, nagyon sok nemzeti, nemzetközi védelmet kérelmező személy jött el, és ezért másfajta sürgősségi szolgálatokhoz kellett fordulni. Szeretnék hall, szeretném hallani a véleményüket, tehát a befogadási feltételekkel kapcsolatosan. A második téma, amivel, amivel szeretnék foglalkozni, az a családok helyzete, és a családban való éléshez való jog kérdése. Érdemes lenne ezen elgondolkodni, a tagállamok már ezen fognak gondolkozni hamarosan, hogy a családok egyesítése kérdésével. Szeretném hallani az önök véleményét eh, erről a kérdésről, a családok, a családok jogai, a családok befogadása, és a családok egyesítése kérdése témájában. Köszönöm. Köszönöm. asszony. Thank you very much, Mr. Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is, elnök úr, szerettem volna meg megköszönni a munkáját, és azt a sok információt az elmúlt tíz hónapban, amit a LIBE szakbizottság tudomására hozott. Nagyon sokat tanultunk az önök jelentéseiből, a múlt éviből is, az időközi jelentésből is a roma integrációs programokkal kapcsolatos beszámolójával kapcsolatosan is. Azt gondolom, hogy nagyon fontos témákat kezelnek, boncolnak, nagyon sokszor látjuk sajnos még mindig, hogy a romák jogait lábbal tiporják. Örülök annak, hogy a, az irányelvek végrehajtására nagy hangsúlyt fektetnek, de érdekelnek azt, hogy hogyan lehet helyi szinten segítséget nyújtani annak biztosítására, hogy tudjanak az emberek a jogaikról, hogy tudják, hogy hogyan kell panaszt tenni, amennyiben a jogaik sérülnek, és hogy hogyan járulhatnak hozzá ahhoz, hogy a diszkrimináció mentes élet hogyan teljesítheti ki. Én úgy gondolom, hogy helyi szinten nagyon sokat kell még terjeszteni az igét, hogy úgy mondjam, hogy tudatába kerüljenek az emberek a jogaiknak. Egy másik dolog, amiről beszélt ön a helyi szintről, ugye, amikor gazdasági és regionális szempontból kellene erősíteni a szervezeteket. Nem tudom, hogy a monitorozás, a nyomon követés és az adatgyűjtés a roma stratégiák vonatkozásában hogyan fogják biztosítani azt, hogy önök valós képet kapjanak a, a problémákról. Hallottuk az előzőkben azt, hogy a kormányok nem készek arra, hogy a saját helyzetükkel konfrontálódjanak, és hát azért tudjuk, hogy úgy menni itt a válságnak és a problémáknak, úgyhogy még egyszer kérdezem, hogy a nemzeti stratégiákat hogyan lehetne segíteni, felkarolni, az önök feladata -e ez, benne vannak-e önök ebben a folyamatban már az első fázistól, illetve hát az adatgyűjtés az tényleg hogyan zajlik. Köszönöm. Kellel asszony. Köszönöm szépen, nekem nagyon sok kérdésem lenne, de korlátozom magam. Visszafogom magam, és kezdeném a kö... egyszerűbbekkel. Tekintettel arra, hogy itt horizontálisan kíván közelíteni a vonatkozó irányelv a téma felé, és a, a fogyatékossággal élőkre vonatkozó ENSZ határozat életbe lépett, Kérdezem, hogy ezt az irányelvet hogyan értékelik, és hogy ez a tanácson belül most merre felé tart. Érdekes lenne erről hallani. Aztán nem tudom, hogy egy ország specifikus megközelítést talán hasznosnak tekintene-e a jövő évi éves beszámoló tekintetében. Aztán ugye hallottunk itt az alapjogi mutatókról. A kérdésem az, hogy ezeket a mutatókat, indikátorokat hogyan lehet hatékonyan használni. Aztán az általánosabb jellegű kérdéseim. Az összefoglalóban, itt a jelentésben felsorolja azokat az országokat, amelyek emberi jogsértések miatt az Európai Bíróság elé eh, kerültek. Románia 135 esettel tulajdonképpen vezető vezeti ezt a listát, és nem tudom, hogy ez mekkora terhet ló, ró az egyes országokra. Utolsóként pedig, ugye nagyon sok kérdést vett föl ebben a beszámolóban, kérdezném, hogy melyek a legfontosabb ön szerint, melyeket kell elsőként orvosolni, nyilván nagyon nagy volumenű problémákról van itt szó, de van-e egy-két olyan kérdés, egy-két olyan pont, amelyet mindenképpen minél hamarabb orvosolni kellene. Köszönöm szépen. Passz úr. Köszönöm szépen. Az első megjegyzésem vagy kérdésem Keller asszonyhoz kapcsolódik. Természetesen vannak egyes problémák, hogyha most ezekről beszélgetünk, akkor az embernek az a benyomása, mint hogyha nem egy szinten mozognánk. Tehát nem mindenki számára kielégítő a válasz. Engem érdekelne, nyilván tudom, hogy egy szóbeli jelentésben nem lehet mindent bemutatni, nem lehet mindenről beszámolni, hogy mi minden történt, mi mindent végeztek el, de általánosságban szeretném, ha el tudnák mondani, hogy alapvetően elégedettek lehetünk-e az európai helyzettel, vagy pedig azt mondaná, hát átlagos volt az emberi jogi vagy alapjogi teljesítmény, vagy esetleg átlag alatti, hogy én általános értékelést megfogalmazna. Szerintem nagyon-nagyon jó lenne. Tessék akkor elmondani, hogy általában elégedettek vagyunk, ez ez problémát okoz ez meg ez a terület. Én tudom, hogy milyen jogi problémák vannak az alapjogi kártával, és tudom, hogy az állampolgárok több mindent bele magyaráznak, mint amit talán benne van, néha többet várnak el, mint ami alkalmazható az alapjogi kártából, ami az alapjogi kárta tartalmat illeti. mi a véleményünk erről? Tehát a, én, én azt gondolom, hogy éveken keresztül megfigyelhető és aktuális a spanyolországi helyzet, ami a partvédelmi jogot illeti. Európai Parlament, a bizottság az EU összegészében az ott élő emberek tulajdonát kisajátítják, és nem kapnak kompenzációt. Itt nem alkalmazzák az emberi jogot. Vannak persze kétségeim, lehet, hogy a tőke szabad áramlása fontos szerepet játszhatna, vagy más, a szabad mozgást elősegítő jogok is szerepet játszanak, de ezek az emberek ott magukra maradnak. Nem tudom, igazából nem tudunk nekik segíteni. Én most hirtelen nem is tudnám, hogy az önjelentéséből ki lehetne hámozni valamit arra vonatkozóan, hogy mi a helyzet a kisajátításnál. Persze van ilyen a kisajátítás, de az szerepel az alapjék általában, ha valakinek a tulajdonát kisajátítatják, kisajátítják, akkor azért kompenzáció jár. Spanyolországban jó lenne felhívni a figyelmet arra, hogy amit ott csinálnak, az nem fogadható el. Több százezer embert hagynak cserben egy ilyen problémával a, men, a part szakaszon. Az e, Európai Emberjogi Bírósághoz lehetne elmenni, de hát 15 évbe telik, vagy 20-ba, mire az ember, ítélet, e, ítéletet hoznak. Lehet, hogy meg is halladik az érintett, mire ítélet születik tehát az emberi jogi bírósághoz elmenni, ugye az az utolsó megoldás. Szerintem az állampolgárok érdekében jó lenne állást foglalni, és az embereknek nem szabadna azt érezniük, hogy magukra maradtak. Tavares úr. Muito obrigado, senhor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. Köszönöm az előadásokat, a bevezetőt. Egy adatot szeretnék bemutatni, amelyet a rating biztosasszony tárt elénk. Nagyon sok panaszt kapott ugyanis az állampolgárok részéről. Ezeknek a fele nem az Európai Unió joghatósága alá esett. Ez passzív módon kezelhetjük, és azt mondhatjuk, hogy rendben van, az állampolgárokat nem tájékoztatják jól a tagállamok, illetve az Európai Unió kompetenciájáról, vagy úgy is tekinthetjük erre a kérdésre, hogy az állampolgárok elégedetlenek, mert úgy gondolják, hogy veszélyeztetve vannak az alapvető emberi jogok. Egy olyan pillanatban, amikor tekintenek nézik, hogy hogy működnek az Európai Unió intézménye, és ezen belül az ügynökségek, azok egyfajta szelepet jelentenek, az, és amikor veszélyeztetettek az alapvető jogok, akkor az Európai Uniónak fel kell lépnie sokkal harciasabban, hogy ne sérüljenek az alapvető jogok. Az, amit Keller képviselő asszony mondott, hogy úgy megszervezni, hogy a jelentés ennek az egyik részében külön-külön tárgyalják meg a helyzetet az országokban, a tagállamokban, mert hogyha az adott tagállamnak a neve szerepel a jelentésben, akkor esetleg tenni is fog valamit. A mandátum, amit kaptak, ez egy olyan mandátum, aki, igen széles körű főleg ami a végrehajtó bizottságot illeti. Az ügynökség mindig azt mondta, hogy a mandátum túlságosan korlátozott a Lisszaboni szerződéshez képest. Persze az új jogokról lehetne szólni, amelyeket a Lisszaboni szerződésből erednek, annak érdekében, hogy az ügynökség szélesebb körű jogköret kap, kapjon, főleg ami eh, ezekben a téma az alapvető jogok témáját illeti. Tehát miért nem volt például aktívabb a magyarországi sajtószabadság kérdésében, vagy más országokban, miért nem tevékenykedett, miért nem volt hatékonyabb? Ez nem csak Magyarország kérdésé volt ez, mert úgy vélem, hogy ez akár tovább terjedhet áttett volna ez a jelenség más országokra is. Aztán, ami más kérdéseket illeti, szeretném, hogyha konkrét országok neve is szerepelnének különböző kérdésekben. Szeretnénk egy erősebb egy erősebb ügynökséget, amely sokkal erőteljesebben jelenik meg, politikai nyilatkozatokat tesz, mert egy olyan korszakban vagyunk, a, amikor erre szükség van. Nagyon érdekes a jelentés, és érdemes foglalkozni vele, de leginkább egy kutatás jellegű. Mit szeretnének az emberek? Az emberek azt akarják, hogy rámutassanak, hogy feljelentésszerű szerepeljenek konkrét esetek, amikor sérülnek az alapjogok, úgy, hogy az emberek tudjanak a kormányokhoz fordulni, és megmondani a kormányoknak, hogy a mi országunknak a helyzete rossz, a jelentés kritizálja az országunkat, tehát tenni kell valamit, hogy ez a helyzet változzon. És érdemes lenne tehát foglalkozni azokkal a kérdésekkel, amelyek a, mandátum alapján az ügynökséggel foglalkoznia kellene, és érdemes lenne a magyarországi sajtószabadság helyzetével úgy gondoljuk, hogy értelmes lenne, mert nagyon sokszor hallottuk azt, hogy ez a törvény nem veszélyezteti a sajtószabadságot, de viszont nem így gondoljuk. Köszönöm szépen, elnök úr. A éves jelentés hetes fejezetében beszél arról, hogy az európai állampolgárok részt vesznek az Európai Unió demokratikus működésében. Többek között szó van arról, hogy részt vesznek helyi, regionális, önkormányzati választásokon, európai parlamenti választásokon, szó van a polgári kezdeményezésekről is. De sehol nem említi meg a véleményszabadság kérdését néhány tagállamban az Európai Unión belül pedig hát azért a szólásszabadság, a véleményszabadság az egyik legfontosabb alapjog. Ezen alapjog nélkül a demokrácia nem is lehetséges. Sajnos meg kell állapítani, hogy néhány tagállamban ez a szólás vagy véleményszabadság nyomás alá kerül. Furcsa mód azon ö, alébival, hogy fel kell lépni a rasszizmus ellen. Néhány tagállamban arra tesznek kísérletet, majd minden vitát, minden ellenmondásos vitát megpróbálnak a bevándorlás politikával kapcsolatos problémás vitákat megpróbálják ellehetetleníteni. A legjobb példa erre Hollandia. Ugye Gert Védesz, a párt vezető bíróság elé került. És fennáll annak a veszélye, hogy el fogják ítélni diszkriminációért és gyűlöletkeltésért keltésért fogják elítélni jó, hát sajátos módján persze megpróbálta korrigálni a politikát. Minden választott képviselő feladata korrigálni a politikán, hogyha erre van szükség. Kérdésem tehát az, hogy a szólásszabadságot miért nem említjük a demokrácia, az alapjogok alappérek, alappilléreként nem tudom, hogy várhatjuk-e öntől, önöktől, hogy az önök ügynöksége jobban kiáll majd a szólásszabadságért, és jobban felemelik majd önök a hangjukat a szólásszabadság megsértéséért, és hogy ne fogadjuk el, hogy a rasszizmus nevében tiltunk be vitákat. Köszönöm. Jó, esetleg ugyanabban a sorrendben ki legyen az első, aki választott. Kérom úr, kapja meg a szót, hogy reagáljon, válaszoljon a feltett kérdésekre, megjegyzésekre. Nagyon szépen köszönöm, nagyon nagy öröm itt lenni, nagyon sok bonyolult, érdekes, gazdag kérdést kapunk. Köszönjük szépen! Remélem, hogy ettől előrébb tudunk lépni. Ez előre visz bennünket, ez a gazdag eszmecsere. Igyekszem a legtöbb kérdésre válaszolni, talán majd beosztjuk egymás között a tisztelt kollégámmal, majd meglátjuk. Ha megengedik, az első kérdésre reagálnék, de több más kedves kolléga és szólt a menedékjog kérdéséről, illetve a menekültek védelméről Európában ma. Kiváltképpen a görög határ mentén kialakult helyzetről volt szó. Ugye nagy nyomás nehezedik a Görögországra ebben az összefüggésben. És azt mondanám, hogy nagyon fontos, amikor ezekről a kérdésekről beszélünk, nagyon sok menekültügyi válság alakul ki a világban mindenütt, és most Európában is látunk ilyet. Általában azt mondjuk, hogy ezek humanitárius válsághelyzetek. Nagyon sok humanitárius válsághelyzet alakul ki, amiben nincsenek emberi jogi problémák. Drámai helyzetek alakulnak ki, foglalkozni kell velük, de általában nincsen emberi jogi aspektusa. Ami egyedi szerintem a mostani helyzetben, amit dokumentáltunk is a jelentésünkben, azt látjuk, hogy az humanitárius válság emberi jogi dimenziója bővült ki, és ez nagyon nagy aggodalommal tölte bennünket mint említettem, a gyűjtőtáborokban kialakult helyzetet, ez a helyzet már állandósult, már egy ideje ez a helyzet alakult ki, ugye nem adott a hozzáférés, mármint a státusz meghatározására vonatkozó eljáráshoz való hozzáférés nem garantált. Igen, sajnálatos módon itt valódi problémáról beszélünk, és sajnálatos módon ugyanolyan sürgősen kell fellépnünk, mint pár hónappal ezelőtt, amikor jelentésünket összeállítottuk a rendelkezésünkre álló kutatási eredmények alapján 2010 végén. Ami a Frontex-et illeti, úgy gondoljuk, tehát ez nem fő fókusza volt jelentésünknek, de azóta benyomásunk abból, a tanulmányból, amit készítettünk, hogy a Frontex kulcsfontosságú szerepet játszik. Mármint az emberek jogainak védelmében garantálják, hogy a határon fogadják őket, utána pedig az illetékes hatóságnak, hatóságoknak átadják őket Görögországban. Persze vitatkozhatunk a Frontex mandátumáról, de a mandátumon belül azt gondolom, hogy ők valóban nagyon fontos munkát végeznek, és az emberek jogait védik, mármint az EU külső határaihoz érkezők jogait védik. Mélyreható vizsgálatokat végzünk ezen a területen, egy nagyon fontos tanulmányjal foglalkozunk, amely az EU külső határaival foglalkozik a mediterrán térségben, és három repülőteret vizsgálunk meg, több szárazföldi határt is, tehát a tengeri és a szárazföldi és a repülőtérek, tereken kialakult helyzetet kívánjuk megvizsgálni mélyrehatóban, hogy megnézzük, hogy milyen kívásokkal nézünk szembe. Talán a jövő évi éves jelentés keretében több részletes adattal szolgálhatok ebben a témakörben, hogy elmondom, hogy hol kell javítani a helyzeten. Ami a visszafordításról szóló irányelvet illeti, azt hiszem, hogy a jelentésünket korszerűsíteni kell, nincsenek itt a legaktuálisabb adatok, persze aktualizálni kell majd az adatainkat erre vonatkozóan is. A vizsgálatainkból azt látjuk általában, ma sok vagy több jelentés készült már a menedékjogról, a menedékesek a kiskorú menedékesek helyzetéről. Ha van egy közös, van egy közös nevezője ezen jelentéseknek, akkor az az, hogy mindegyikben azt állapítjuk meg, hogy több együttműködésre van szükség az EU tagállamok között. Annak érdekében, hogy említettem a bevezetőmben, a koordináció, tehát nagyon fontos, a szolidaritás nagyon fontos. Ezt eh, úgy kell tekintenünk, hogy ez valóban az alapjogok védelméhez tartozó elem. Tanulságokat vontunk le az indó-kínai menekült helyzetről a 70-es évek végén. Azt hiszem, hogy hasonlóan nemzetközi szolidaritás segítségével lehetett ezen emberek számára mm, biztonságot és védelmet garantálni. Tehát nagyon sok nemzetközi tanulságot vontunk le, nemzetközi leckékből tanulhatunk, hogy a, most, hogyha megengedik, akkor rátérnék a család élethez való jog, a családi egy, családok egyesítéséhez való jogról szeretnék szólni. Több ország, több modellt tesztelt. Általában egy része ezen modelleknek korlátozni kívánja a családi egyesítési programokat. Több függő eset van a Strasburgi Emberjogi Bíróság előtt, meg kell határozni, hogy hol húzok meg a határt a családi élethez való joghoz, ugye ez a illetékes dokumentum 8 cikkeiben szerepel, aláztán a jog a jogok között, hogy az állam eldönthesse, hogy ki tartózkodhat a területén, tehát az államok szuverén jogairól való vitában, tehát a családi jog és a szuverén állam jogai közötti határvonalat kellene meghúzni, ezt még függőben van ez a kérdés. Aztán hadd nézem meg a jegyzeteimet, hogy mire is reagálnék még, Menedékjog. Általánosabban azt hiszem, hogy eh, ugye volt egy kérdés, a kérdés az, hogy mi csak jelentéseket készítünk és üléseket szervezünk. Azt hiszem, hogy azért ennél többet teszünk. Persze adatgyűjtés. Mandátumunk az, hogy az EU intézményeket, tagállamokat bizonyítékokkal lássuk el, szakvéleménnyel lássuk el, tanácsokkal lássuk el. Persze adatokat kell produkálnunk, vagy másodlagos adatokat gyűjtünk, vagy elsődleges adatokat készítünk elő, hogyha nincsenek másodlagos adatok. Ez nagyon fontos. Az egész emberi jogi terület nem csak benyomásokból áll, hanem nagyon fontos a bizonyíték alapú megközelítés. Nagyon fontos itt az ügynökség feladata. De amint tudják, hogy az elnök is, eh, elnök asszony említette, nagyon sok kérésre reagáltunk a parlament részéről, feltett kérdésekre, például az európai nyomozási mm, rendeletre, illetve a PNR-re vonatkozó kérdésekre reagáltunk. Tehát több feladatunk van. Persze adatokat, bizonyítékokat is kell szolgáltatnunk, egyik kulcsfontosságú tevékenység az ügynökségnek ez. A hontalanokról azt témát rávészem az elnök hogy ami a romákat illeti. A roma munkát folytatni fogjuk, és még többet kívánunk tenni ezen a területen, többet szeretnénk tenni, mint eddig. Elkötelezettek vagyunk, nagyon fontos. Ami 2010-ben történt, hát az történt, hogy a roma téma az emberi jogi napirend széléről a középpontjába került, szeretnénk központi helyen tartani, és valóban sokkal fókuszáltabban szeretnénk ezekkel a problémákkal foglalkozni, a bizottság, bizottság közleménye nagyon érdekes, nagyon fontos lépés ebben az irányban. Azt hiszem, nagyon sok biztató fejleményről ö, számolhatunk, mert nincsenek persze könnyű megoldások, de remélem, hogy előre tudjuk vinni. Egy dolog, amit mindenképpen meg szeretnénk tenni, az Európai Parlament és a Világbank egyfajta háztartási felmérést végez. Szeretnénk adatokat összehasonlítani a helyi a roma közösségek és a helyi többségi közösségeket szeretnénk összevetni. Így lehet sokkal részletesebben feltárni, hogy hol van diszkriminációról szó, vagy hol van általános szegénységi problémáról szó, amit meg kell oldani. Azt hiszem, hogy finomítani kell az eszköztárunkon. Egyszerűen többet kell tudnunk annak érdekében, hogy jobban meg tudjuk célozni a e, problémát. Az egyik elem, amiről kérdezett, a helyi közösség tudatosítása a jogokról. A nemzeti emberjogi testületekkel dolgoztunk együtt, mert a mi EU felmérésünkben azt tártuk fel, hogy a diszkrimináció áldozatai nem tudtak olyan intézményről, akikhez fordulhattak volna. Most mind a 27 tagállamban vannak egyenlőségi testületek, most pedig jó lenne, hogyha a legsérülékenyebb, leginkább veszélynek kitett célcsoportot megkeresnénk. Fontos viták zajlanak a nemzeti egyenlőségi testületek között. Néhány testület jól működik, tanuljunk tőlük, gyűjtsük össze a leginkább bevált gyakorlatokat. És természetesen kiemeltük a közleményben azt is, hogy szeretnénk segíteni a tagállamoknak nemzeti stratégiai kidolgozásában. A bizottságnak ez a fő feladata, de mi is már több éve egy nagyon érdekes projektet dolgoztunk ki, a helyi közösségekkel működtünk együtt, különböző emberi jogi kihívások megoldásában. Ide értjük persze a roma problémát is. Egy érdekes csomag ez, és nagy örömmel folytatom önökkel, a parlamenttel, a Libe Bizottsággal ezt a vitát. Ami a horizontális irányelvet illeti, Keller asszony Sajnos emed, Amit csinálunk. A homofóbia kérdésével kapcsolatos tanulmányok, ezek alátámasztják a horizontális irányelv szükségszerűségét, vagy szükségességét és remélem, hogy ezt fel is használják azok, akik támogatják a horizontális irányelvet, ugye, támogatni kívánják a horizontális irányelv hatályba lépését. Mi továbbra is folytatjuk ezt a munkát, ha vannak külön területek, amelyeket önök szeretnének közelebbről megismerni, akkor majd megnézzük, hogy hogyan tudunk az igényeiknek megfelelni. Keller asszony szólt az indikátorokról, az indikátorok hasznosságáról. Ez egy bonyolult terület, de azt hiszem, hogy fókuszáltabbnak kell lennünk. Az indikátorok célokat segítenek meghatározni, mérik az előrehaladást, és azt hiszem, hogy nem csak az emberi jogok területén, a gazdaság és egyéb területekből tudjuk, hogy az indikátor nagyon fontos az emberi jogi ágazatban, elég gyenge volt az indikátorok ügye vagy helyzete, de most már. Mik a legfontosabb kérdések Európában? Mindig vonakodva szólok erről, mert azok számára, akiket emberi jogi ö, problémák érintenek, akiknek az emberi jogait megsértik, hát mindig annak az embernek az a legfontosabb téma, ami. De talán, ha megengedik, elmondanám, hogy a EU külső határ, az EU külső határain kialakult helyzet az egyik legfontosabb téma, mert a roma kérdés kulcsfontosságú, nagyon fontos, de hosszú távú megoldásokat kell találni, de amit a határokon látunk, a gyűjtőtáborokban, Hát a kezünkben a megoldás kulcsa, és itt az emberi jogok megsértése ugyanis bonyolult, gyorsan kell megoldást találni. Meg vagyok-e elégedve? Fosszúr kérdezi, meg vagyok-e elégedve az európai helyzettel? Ez egy általános kérdés. Azt mondanám, hogy Európa talán az a régió a világon, ahol a legmagasabb szintű a tudatosság az emberi jogi kérdésekről. A diszkrimináció például. Nagyon sokat tudtunk elmozdulni az elmúlt 15-20 évben. Nem tudok olyan régióról a világon, ahol ennyire tudatában lennének a problémáknak, és ahol annyi intézményt hoztuk volna létre, testületet, nemzeti, helyi szinten, EU szinten, és még mindig nagyon sok a kihívás, amivel szembe kell nézni. Ez kiderül a jelentésünkből is. Tehát egyrészt, hogy igen, optimista vagyok, szerintem van egyfajta tudatosság, itt ülünk a parlamentben, erről beszélünk, ezekről a témákról beszélünk, ugyanakkor természetesen vannak kihívások is. Feljegyeztem a spanyolországi eh, tulajdon problémát, a területek kisajátítását. E, igaza van, nem szerepel a jelentésben, utána nézek. Teveres úr arról beszélt, e, azt kérte az ügynökségtől, és persze ez politikai kérdés, azt kérdezte tőlünk, hogy mely intézmény, a parlament, a bizottság, mit akarnak, milyen ügynökség legyünk. Azt hiszem, mi kiemelünk országokat a jelentésünkben is, éves jelentésünkben, ha úgy tetszik, újjal mutogatunk adott országokra, nem félünk ettől. Ön azt kérte, hogy készítsünk jelentést a médiatörvényről Magyarországon, egy adott országban, de a parlament pár éve, egy éve azt kérte tőlünk, hogy készítsünk jelentést A Litvániában a szexuális felvilágosításról. Most egy országot nem emelünk ki, készült már ez a jelentés, elkészült hat országról. Tehát megnézzük hat országban, hogy milyen törvények vannak hatályban hat országban, és akkor ebben a tekintetben egy-két országot ki lehet emelni, ahol különös aggályok merülnek fel esetleg. Tehát Általában nem szoktunk egy országot kiemelni egy jelentésben. Szerintem inkább jobb az, amit mi választunk, tehát hogy komparatív tanulmányt készítünk több országról. Igen, hát korlátozott azért a mandátumunk jelenleg. A szólásszabadság az utolsó megjegyzés után átadban a szót az igazgató asszonynak, a szólás, a véleményszabadság, az egyensúly megteremtése, tehát a gyűlöletbeszédek, illetve a szólásszabadság közötti egyensúly teremtése, hát állandóan monitoringozzuk ezt a kérdést, ahogy említette. Ez egy nagyon is kényes egyensúly, amit meg kell teremteni, erre mindig oda kell figyelni. Biztosíthatom a felől, hogy szemmel adjuk. Köszönöm szépen. Brand Scaris, if you want to compliment. Nagyon szépen köszönöm, tessék akkor. Hát az az igazság, hogy szinte mindent elmondott, kérem úr, és mivel kicsit késésben vagyunk, eh, rövidre fogom a mondókámat. Nyilván a szólás szabadságot illetően, hogy mert éppen elhangzott, de én is úgy gondolom, hogy eh, ez a több éves keretre tér vissza, ahol nem, áll, nem különálló elem a, a szólásszabadság, hanem sokkal inkább összefüggésben áll más témákkal. Ezeket megvizsgáltuk, többek között a gyűlölet, beszédet is, ez az egyik terület, amire koncentrálunk, de ez nyilván tényleg egy olyan elem, ami, hogyha egyedi esetekben sérül, akkor a megfelelő hatóságoknál, szerveknél ezeket ki kell vizsgálni. Azonban ez nem a mi mandátumunk, hiszen nem hozzánk fordulnak a panaszokkal. A magam részére röviden a helyi szinten és az indikátorokról fogok beszélni, amelyről Morten is éppen szólt, mert azt hiszem, hogy nagyon érdekesen alakul az indikátorok sorsa. Nagyon sok szervezet dolgozik ugye azon, hogy hasznossá tegyük ezeknek a mutatóknak a sorát, és nagyon fontos ezeket kapcsolatban látni és kapcsolatba helyezni a helyi szinttel, a civil társadalommal, a különböző civil szervezetekkel, és velük dialógust folytatni arról, hogy nekünk mi a munkák, és nekik milyen észrevételeik vannak. Úgyhogy ez mindenképpen egy olyan feladat, amit folytatnunk kell. Aztán végezetül a polgárság kérdése, a hontalanok eh, kérdése tekintettel a balti országokra, de persze vannak más országok is, ahol ez a probléma fölmerül. Nincs jogi státuszuk ezeknek az embereknek. És igaz, hogy az a fókusz, amire ön is utalt, az eh, talán az kellene, hogy legyen, hogy ezek az emberek az európai választásokon, a parlamenti választásokon részt vehetnek-e mert tényleg ebbe a fejezetbe, a demokratikus részvétel fejezet alá tartozna ez a kérdés. Az adatgyűjtés elsődleges vizsgálódásunk tárgya, de ezeket nem az államok, tagállamok gyűjtik. Meg kell vizsgálni, hogy ebbe a fejezetbe hogyan lehetne integrálni ennek a kérdésnek a a vonatkozó adatait. Nem ez volt a kulcsfontosságú aspektus, ezt be kell vallanom az ügynökség részéről, de ez egy nagyon jó felvetés, valóban mi is tudatában vagyunk ennek a problémának, és azt gondolom, hogy több, több perspektívából kell közelíteni a probléma felé. A hontalanság, mint olyan, valamint az állampolgársághoz való hozzáférés az ügynökség mandátumát tekintve egy kicsit nehézkes mert nem tud feltétlenül az EU itt irányelvet hozni. De a részvétel a választásokon nagyon lényeges, és azt gondolom, hogy ebből a perspektívából a jövőbeni programjaink közé felvehetjük ezt a kérdést is. Morten már említette, hogy azért vannak sajnos olyan kevésbé kellemes témák is, feladatok is, mint a korlátozások, itt az egyes pontra utalnék. Mi a tematikus kerete az ügynökségnek a következő évekre, ugye ez egy nagy kérdés. A szereplők, a döntéshozók meg fogják vizsgálni ezt a kérdést, Úgyhogy most kell majd aktívan párbeszédet folytatnunk a lehetséges témákról, amelyek az önök számára munkájuk során fontosnak tűnnek, hiszen akkor ezeket mi is valóban zászlunkra tudjuk tűzni, és akkor munkaként elvégezzük. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Lezárom ezzel a vitát mert napirendünket tartanunk kell. Volt arról szó, hogy egy pontot felveszünk még a napirendre, de mivel már így is késünk, késésben vagyunk az ütemtervtől, úgyhogy bárki felkíván szólni, az kérem távirati stílusban tegye ezt. Köszönöm szépen. Igen, valóban felmerült, hogy a magyar médiatörvényel kapcsolatban kértünk egy napirendi pontot, és hallottuk most az ügynökségtől, hogy külön ország specifikus problémákat nem tárgyal és nem vizsgál, de ismerjük, ugye, a helyzetet, és mind a 27 országra kiterjedően ennek a kérdésnek a vizsgálata szerintem lehetséges lenne, ami a média szabadságot illeti. Jerome, Jerome, igen, valóban érkezett egy kérés a parlamenttől irányunkba a válaszadásra, de a jelenlegi ügynökségi mandátummal és a vizsgálódásaink eredményeinek birtokában nem lenne helyes most foglalnunk, hiszen nem látjuk még azt, hogy valóban felelősségteljes, meg kimerítő választ tudunk adni a, a kérdésre, a felkérésre. Köszönöm szépen a két előadónak, elnök úrnak és elnök asszonynak a beszámolókat. Továbbra is együtt fogunk működni, önöknek is minden jót kívánunk az ügynökség munkájához. Now We got some minutes delay. Hát, mint ahogy mondtam, kicsit késésben vagyunk, de az ötös napi rendi prog, pont következik. Az EU és Izland és Norvégia közötti megállapodás az átadási eljárásról az Unió, valamint Izland és Norvégia között. Tehát Izland és Norvégia. Azért vagyunk most itt, hogy egy jelentés tervezetet tekintsünk át, amit kollégánk, Rui Tavares kollégánk fogalmazott meg a Libelszak Bizottság részéről, mint előadó. Emlékeztetnék arra, hogy 2010-ben a parlament hozzájárult, jóvá hagyta tulajdonképpen a megállapodást az Európai Unió és Japán között, a kölcsönös jogsegéről bűnügyekben. Most azonban egy másik nemzetközi megállapodással foglalkozunk, ebben az esetben Norvégiával és Izlanddal. Ugye itt egy átadási eljárásról van szó, aminek az a célja, hogy az Európai Uniós tagállamok, valamint Norvégia és Izland számára ugyanazokat az elveket biztosítsa, amelyek tulajdonképpen az európai elfogadási parancs eh, eljárásának szolgálnak alapul. Jelenleg tulajdonképpen jogsegét kívánunk nyújtani bűnügyekben Norvégia és Izland számára is. Korábban ugye elfogadásra került a bizottság által előterjesztett tanácsi határozat, és a Lisszaboni szerződés 218-as cikke értelmében a parlamentnek hozzájárulását kell adnia a formális elfogadáshoz. Meg fogjuk most hallgatni Tavárás jelentéskészítőnek az előadását, és aztán pedig meghatározzuk a módosító indítványok benyújtásának a határidét. Parancsoljon Tavárás örölé a szó. Köszönöm szépen. Norvégia és Izland a Schengeni zóna részei és bár a Schengen és az elfogadási parancs tulajdonképpen nem az érem két oldala, mégiscsak összehamba kellene hozni ezeket módszertani szempontból célszerű lenne tehát ezeket összekapcsolni. Ugye az egyik részről ott van az európai elfogadási parancs, mint eszköz, és az átadási eljárást pedig foganatosítani lehet az EU-s tagországok részvételével. Mint ahogyan mondtam, szerepel a jelentésemben, hogy nem látom okát annak, hogy ezen országoknak a kérését, hogy részesévé váljanak, egy már létező eszköznek nem kellene blokkolnunk. Nem látom tehát okát annak, hogy ne járjunk ehhez hozzá, hiszen mindkét országnak megfelelő a, a e, magatartása, legyen szó itt a fogvatartottaknak a börtönbeli e, kezeléséről, vagy egyéb biztonsági kérdésekről, főleg itt a szabadság, a jog és a biztonság érvényesülésének térségén belüli e, megközelítéseknek. Tehát az átadási eljárásnak részesévé válhat ez a két ország is. Van két-három olyan adat részlet, ami viszont megemlítenék. Mm, vannak néha olyan akadályok, amelyek miatt az átadási eljárás nem olyan egyszerűen véghez vihető. Vannak olyan bűntettek bűncselekmények, ahol egy legális bevándorlónak a bűncselekménye főleg, hogyha emberkereskedelemre gondolunk, ami egy nagyon súlyos bűncselekmény, ahol a dupla ö, kriminalizáció esetleg, tehát hogy mindkét országban ö, eljárás alá helyezzék, nehézséget okoz. Aztán ugyanígy a harmadik országbeli polgárok bűncselekményei esetében is akadályt okozhat ez, de ez nem szabhat gátat annak, hogy kivizsgálják ezeket az ügyeket egyik vagy másik országban. Azok a vélemények, amelyeket számos alkalommal hallottunk, amikor az európai elfogadási parancsról tárgyaltunk, akár az elmúlt Strasburgi ülésszak alatt, hallottuk, hogy ki kell értékelni, javítani kell az elfogadási parancsot, hiszen még nem tökéletes ez az eszköz. Hogy az emberi tényezőt jobban figyelembe kell venni a parancs végrehajtása során. az elítéltek jogai tiszteletben kell tartani egy-egy ilyen eljárás során, jogaikat biztosítani kell, erről a múlt évben is vitát folytattunk, és tudjuk, hogy az elfogadási parancs véleményem szerint sem tökéletes, de egy konstruktív, pozitív eszköz, és mint ahogy mondtam, nem látom okát annak, hogy ellenőrzzük Norvégia és Izland vonatkozásában azt, hogy csatlakozzanak ehhez. Tehát a szövegtervezetben, amelyet előkészítettem, úgy gondolom, hogy a parlament valóban hagyja jóvá ennek a megállapodásnak az elfogadását. A módosítók benyújtásának határideje, ha nem tévedek, július 20-a, amennyiben nem tévedek. Köszönöm. Hey, thank you. You made it concise. Köszönjük szépen. Van-e bárki, aki szót kér ezzel a kérdéssel kapcsolatban? A bizottságnak nem áll szándékában, és a magyar elnökség sem, úgyhogy nem tudom, hogy bárki más a képviselők közül hozzá kíván-e szólni a jelentés tervezete kapcsolatban, amit Tavares képviselőtársunk éppen elmondott, nincs további hozzászólás, akkor bejelenthetjük, hogy a módosítók benyújtásának határideje június 20-a. Június 20 tehát. Ennyi. Akkor haladhatunk tovább. A következő napi pontokra. ez pedig a hatos amely az Európai Unió és Ausztrália közötti megállapodásról szól, az Európai Unióból származó utas nyilvántartási adatállomány adatainak a feldolgozásáról és az Ausztrál Vámszolgálat részére történő továbbításáról. Nyilván a légi fuvarozók által történne mindez. Nagyon fontos dosszié ez, és Intfeld asszonynak fogom átadni a szót, aki az előadó és egy ajánlás tervezetet fog mindjárt elmondani, át is fogom neki adni a szót, hogy a legfrissebb információkat, a trendeket elmondja a kezdeményezésekre vonatkozóan, amelyeket a politikai csoportok a PNR megállapítással kapcsolatban, megállapodással kapcsolatban tehetnek, úgyhogy Infeld asszonynak át is adom a szót. Köszönöm szépen, azt hiszem nagyon röviden folytathatjuk hiszen nincsen még tervezet, ami persze nem jelenti azt, hogy nincs miről vitázni. Azok, akik nem követték nyomon ezt az ügyet, röviden emlékeztetnék arra, hogy volt egy megállapodás Ausztráliával, amelyet átmeneti időszakra hoztunk a PNR adatok vonatkozásában. Ez a megállapodás mindig is kritika tárgyát képezte itt a parlamenten belül, és a Lisszaboni szerződés életbelépésével tulajdonképpen jóváhagyásunkat kell adnunk az Ausztriával, Ausztráliával kötendő időszakos átmeneti megállapodásra. Ugyanúgy, mint az USA és Kanada vonatkozásában bizonyára emlékeznek, hogy tavaly májusban úgy döntöttünk, hogy felfüggesztjük a, a döntést, elhalasztjuk a választást, annak érdekében, hogy egy jobb megállapodás sikerüljön kieszközölni. Nagyon sok vita folyt erről, és most végeredményben tulajdonképpen megszületett a konklúzió. Azt Ausztrália vonatkozásában. Bíztunk abban, hogy a tanács lesz abban a helyzetben, hogy döntést hozhat a tárgyalási eredményekről a múlt héten, azonban ez nincs így, és a tagállamok hát fenntartásokkal, illetve mm, blokkolással éltek a tervezettel kapcsolatban, vannak eljárás, technikai jellegű problémák is, hiszen megvan az opt-out lehetősége egyes tagállamok részéről, aztán van ez a három hónapos élelősi fázis, akik ez alatt lehet, hogy úgy döntenek, hogy mégis beszállnak és támogatják, illetve alkalmazni kívánják majd. Úgyhogy jelenleg nem tudunk ajánlani semmit. Ez nem azt jelenti, hogy nem teszünk semmit, mert a témafelelősek, az összes politikai pártnak a árnyékjelentés tevője nagyon szorosan együttműködik, nem csak Ausztrália vonatkozásában, hanem az USA és Kanada tematikáját illetően es is. Ez az EU PNR adatokra vonatkozó ügy, és ez a dosszió nyilván szorosan összefügg a másik említettel. Szóbeli kérdést kívánunk majd előterjeszteni vitával a júliusi plenárisra Strasbourgban, hiszen ezzel a bizottsággal és hát bízom benne, hogy a tanácssal is eszmecserét engedne. Remélem, hogy nagyon aktívak lesznek e téma kapcsán. Ma reggel is volt egy megbeszélésünk a sedókkal, és úgy tűnik, hogy meg tudunk egyezni egy közös állásfoglalásban Sajnos ugye a módosítóknak a eh, határidejét még nem tudjuk, úgyhogy libe dokumentumként nem fogjuk tudni előterjeszteni, hanem inkább egy közös dokumentum lesz, ahogyan mondtam. Hát nem tudom, hogy eh, mondjak-e most bármit a vita tár- tartalmáról, a tervezett tartalmáról. Szerintem inkább a képviselők jelezzék azt, hogy eh, kérik ezt tőlem, várják ezt tőlem. Commission. Thank you, Chair, yes. Köszönöm szépen, nagyon röviden. Júliusban lesz majd a plenáris ülésen a vita. Örömmel nézünk majd elébe. Köszönöm, hát nagyon találó volt ez a megjegyzés. Az elnökség részéről, vagy képviselők részéről egy rövid aktualizálása a helyzetnek. Még meg nem jelent ajánlat tervezettel kapcsolatban senkinek nincs. Jó, nagyszerű akkor meglepően, zöggenőmentesen és gyorsan térünk rá a következő napireti pontra, a hetesre. Az Európai Adatvédelmi Biztos beszámolója a 2010-es éves jelentésről és az adatvédelem jelenlegi állásáról. Péter Hastings úr jelentését hallgatjuk meg. De hát ugye nem egészen most, hanem 11 órakor terveztük meghallgatni, és még nincs itt. Hát akkor tartsunk szünetet. Miért ne tartsunk szünetet? Pár perc. Szünetet rendelek el, amíg meg nem érkezik Péter Hastings úr csapatával. És akkor ezt a napi rendi pontot akkor vitathatja meg. Szerintem ez kellemesebb megoldás, mint a következő napi pontra térni, ami ugye a személyek közötti egyenlő bánásmódot illeti. a Raúl Romeva úr, aki 11.30-ra lett beütemezve, ő sincs itt. Fél órás szünetet rendelek el. Köszönöm szépen. Let's take a break.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 Excuse me, if you, if, you, if you allow me for a second, we just heard that they are on their way. Mm, úgy tudjuk, hogy az adatvédelmi ügynökség, Hastings úr és munkatársai, Butarelli úr, utom 15 perc csak a szünet, jó? Tehát 15 percben folytat, 15 perc múlva folytatjuk a munkát. Azt hiszem, hogy minden képviselő 11-re érkezik. Azok, akik nincsenek itt, eh, tisztelt kollégák, lehet, hogy csak erre a napi rendi pontra érkeznek be. Szerintem függesszük fel az ülést 11 óráig, ahogy terveztük eredetileg. Hát ez a tervezés, kérem szépen. Jó? Akkor 11-kor találkozunk. 11.00-kor. Jó? Rendben. Thank you, colleagues. Kedves kollégák, egy rövid szünetet tartottunk, de most készek vagyunk arra, hogy folytassuk a munkát. 11 óra van. Üdvözöljük az Európai Adatvédelmi ügynökség felügyelet elnökét, Péter Hüstings urat, aki az igazgatója ennek az ügynökségnek, ennek a hatóságnak, az Európai Adatvédelmi biztosnak, és Gianni Butarelli kolléga az asszisztense, üdvözöljük őket, és a következő percekben meghallgatjuk az éves jelentésről szóló beszámolót, a 2010-es év jelentését. Aztán megnyitom a szót, a vitát, pontosabban minden késekedés nélkül. Elnök úr, köszönöm szépen, hogy ezt a lehetőséget megadta, hogy meg ugye, ismertessem önökkel a jelentés fő elemeit itt a Libe Bizottságban. A Libe Bizottság tagjai kaptak egy előzetes tájékoztatott PDF formátumban, a nyomtatott változata szintén rendelkezésre áll, és szívesen várjuk majd az önök jelen, megjegyzéseit, kérdéseit. A jelentésből világosan kiderül az, hogy 2010 egy nagyon is zsúfolt és dinamikus és produktív év volt mindenki számára. Az adatvédelem esetében nálunk is, és önök is részei voltak ennek a dinamikának. Ez megfelel annak a szükségszerűségnek, hogy fokozni kell erőfeszítéseinket, amely segítségével jobban és hatékonyabban lehet a magánszférát és a magán jellegű adatokat védeni ebben a változó világban. Globális ez a környezet, internet vezérelt, és függ az IKT általános használatától az élet minden területén a legintimebb, legmagán jellegűbb élethelyzetekben is használjuk. Mindenkit érint ez a dolog, éppen ezért nagyon fontos az EU egészen számára, és az EU adminisztráció számára is fontos kérdés ez. A kutatások arra világítanak rá, hogy az EU állampolgárok kétharmada nagyon is aggódik az adat, személyes adataik védeme miatt. Néhány tagállamban ez a szám még magasabb a kétharmadnál. Az Egyesült Királyságban 92% a lakosságnak az Egyesült Királyság Információs Bizottsága vizsgálata értelmében a britek 92%-a aggódik. Ugye a nyelv, a személyes adatok védelme, ez egy, ez a szám nőtt, és második helyen található, a fő szociális aggályok között az Egyes Királyságban az adatvédelmi kérdések. Hasonló számokat látunk Ausztriában, Németországban, hasonló számadatokat látunk. Ez a fő trend a globalizált, IKT függő világban nagy kívásokat jelent, mégis azért vannak nagyszerű lehetőségek is, amelyel hatékonyabbá tehetjük az adatvédelmét. Szeretném elmondani hogy a Lisszaboni szerződésnek is látható hatása van, hiszen a Lisszaboni szerződés erős jogalapot teremtett az átfogó adatvédelem számára az EU politika minden területén. Ideértve azokat is, amelyek az első pilléren, volt első pilléren kívül voltak. Ez egyik fő oka annak, hogy az adatvédelem valóban az EU politika szívügye, és a Lipe Bizottság természetesen ezzel tisztában van. A második dolog, amit meg kell jegyezzek, az EU e, adatvédelmi jogi kereteit állandóan fölülvizsgáljuk. A bizottság előkészít egy javaslatot, a tanács és a parlament nyilván meg fogják, önök ezen a héten meg fogják szavazni, megadták a zöld jelzést, a szabad utat, a pozitív mm, megerősítést. Ez a felülvizsgálat nagyon sok figyelmet vonzott nemzetközi és EU szinten. Nagyon lényeges szerintem, <clears throat> hogy a bizottság ambíciózus tervezettel álljon elő, amely megfelel a magas elvárásoknak, amelyeket Reding eh, biztos asszony támasztott. Ez egy olyan javaslat, amely alapját képezi majd a személyes adatok hatékonyabb védelmének a jövő információs társadalomban 2015 és 20 között, sőt azután is. Harmadik dolog. Világossá vált, hogy az adatvédelem fontos szerepet játszik a Stokholmi programban is és a digitális agendákon, és általában az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedési stratégia, ugye a 2020-as Európai Uniós program alapírei. A magánszféra és magánadatok védelme nagyon fontos, globális szempontból is. Az OECD-re hivatkoznék, Nemrégében az USA-ban egy kezdeményezést indítottak, és a g 8 májusának, májusi ö, záró nyilatkozata is nagyon fontos ő volt az interneten az adatvédelme, adatok védelme. Nagyon fontos, tehát, hogy megnyerjük a felhasználó bizalmát. Mi hiszünk abban, hogy mindez összegezve valóban lehetőséget biztosít a hatékonyabb adatvédelem számára. Ha él, jól élünk ezekkel a lehetőségekkel. Most pedig hat térjek rá a 2010-es tevékenységünkre. Ami a felügyeletet illeti, sok részletes tevékenység mellett egy nagyon fontos politikai dokumentumot fogadtunk el, melynek címe az adatvédelmi rendeletnek való megfelelés. Ez a dokumentum azt jelenti, hogy sebességváltásra került sor mármint az ide vonatkozó rendelet megvalósításában. Tavaly ajánlásokat tettünk, támogattuk a végrehajtást, nem figyelmeztettünk, nem is utasítottunk. Öt éven keresztül így jártunk el, most úgy gondoljuk, hogy itt az idő arra, hogy a robosztusabb megközelítést fogalmazzuk meg a megvalósítása, a végrehajtás területén, kiváltképpen a többszörös sértés, a szabálysértés esetében az új politika több kritériumot vezet be, amely egy proaktív és következetes megoldást biztosít. Ugyanakkor azt látjuk, hogy az Európai Adatvédelmi Biztos szerepe egyre fontosabb, miután hatályba lépett a Lisszaboni szerződés, az adatvédelmi 45 2001-es rendelet nem csak a közösségi intézményekre vonatkozik, azok tevékenységére, a közösségi jog hatáján belül, hanem vonatkozik minden EU intézetre, intézményre, olyan területeken is, amelyek kívül esnek a, kívül esnek a közösségi jog hatáskörén, ha csak nem más EU jogszabályok konkrétan nem rendelkeznek másként. Ennek, ezeknek a változásoknak az Európai Adatemi Biztos szempontjából fontos következményeit most tárjuk fel, az illetékes testületekkel tartjuk a kapcsolatot, és próbáljuk ezt a kérdést feltárni. Hadd beszéljek az adatvédelmi biztosok hálózatáról. 50 testület és intézmény működik együtt, ez egy nagyon impresszív forrás. Októberben a hálózat elkészítette a szakmai sztenderdekről szóló dokumentumot, amelyet az EU intézmények számára bocsájtottunk közzé. Ezt a dokumentumot jóvá hagyta a mi hivatalunk. Ami a konzultációt illeti, szorosan részt veszünk több feladatban, tevékenységben. A, az adatvédelmi EU jogszabálykeret modernizálása fontos, mi ambiciózusabb megközelítést támogatunk, egy modern, átfogó keretet szeretnénk létrehozni az adatvédelem számára, amely minden EU politikai területet lefed, és a valóban hatékony védelmet támogatja. Januárban készült egy vélemény, amelyet nyilvánvalóan önök is láttak, és bevonták tárgyalásaikba. A második téma a Stokholmi program és a digitális agenda. Ez két kulcsfontosságú program, nagyon jelentősek az adatvédelem szempontjából. Szorosan ellenőrizzük ezt a konzultációs tevékenységünk során. Ezek világosan rámutatnak arra, hogy az adatvédelem nagyon fontos eszköz mindkét területen. Általánosabban hadd mondjam el, hogy tavaly rekordszámú 19 jogalkotási véleményt készítettünk különböző témákban. Ide értendő az EU belső biztonsági programja, a terrorizmus elleni stratégia, globális megközelítés, a PNR adatok átadásával kapcsolatban a harmadik országoknak, információs menedzsment, a a szabadságigazság és jog területén, a digitális agenda kérdése, illetve az akta megállapodás. Ezek olyan témakörök, amelyek az önök napi rendjén is lesznek. Mindezek a vélemények hozzáférhetőek a honlapunkon. A legutóbbi leltárunk során szintén megtalálják a honlapunkon ezt az információt. 77 770 fontos, 77 fontos témát adtak, meg, és ebből 34 kiemelt téma. Ezt is a honlapon megtekinthetik ezt az összegzést. Szorosan nyomon fogjuk követni, és nem is sokára kikérjük a közvélemény hozzájárulását is. Továbbá is a közeljövőben nőni fog ezek száma, már átléptük azt a határt idén, ahol tavaly jártunk tavaly. Alapvetően meg vagyunk elégedve, mert a véleményeinket a bizottság, a tanács és a parlament általában figyelemmel kíséri, a legkritikusabb véleményünket is ütvözli a többi intézmény, úgy tekintik, hogy konstruktív és segítőkész. Hadd mondjam el röviden, hogy mi a, milyen szerepünk volt több bírósági ítélete kapcsolatban. A legfontosabb tavaly az Európai Bírósági Ítélet, eh, bizottság kontra eh, Németország, 518 per 07-es. Ebben az esetben a bíróság azt fejtette ki, hogy az adatvédelmi biztosoknak teljes függetlenséget kell garantálni, és a mi hivatalunkra hivatkozott a bíróság nem, a 20, nem csak a 28 per 1-es cikkeit említette az adatvédelmi irányelvnek, hanem közvetetten azt a követelményt is, hogy fontos a függetlenség, ez a 8-as cikke, illetve az Európai Unió működéséről szóló szerződés életékes cikkeiben is szereplőkre hivatkozott, tehát mi hatással vagyunk egy új jogi keretre, és remélem, hogy ez további specifikációkhoz fog vezetni. Ezt említem az alapjogi ügynökség jelentése keretében is, hiszen ezzel ma délelőtt megismerkedhettek. Az alapjogi jelentés az adatvédelmi hatóságok szerepéről is szólt. Néhány hiányosság is megemlítése kerül, és ebből az derül ki, hogy jobban kell harmonizálni az adatvédelmi biztosok, hatóságok szerepét mondhatnánk, és hogy egyenlő feltételeket kell biztosítani minden adatvédelmi biztos számára. Erre szükségünk lesz a jövőben. Ami az együttműködést illeti, szorosan együttműködtünk a nemzeti kollégáinkkal a 29-es cikkely elnevezés a munkacsoportban. Mi hivatalként a legstratégiaibb és legfontosabb kérdésekre összpontosítottunk, például az irányelv rendelkezésének értelmezésére, az EU jogi keret felülvizsgálatára, nagyon fontos munkát végeztek a koordinált Eurodoc rendszerre kapcsolatban, eurodok rendszer kapcsolatban. Nagyon fontos a nemzeti kollégákkal megosztani a felelősséget. Ez a modell alkalmazható a VAM információs rendszerre is a cis re és hát a vis is ki fog majd terjedni, illetve a második generációs Schengeni CISZ rendszerre, amikor ezek hatályba lépnek. A jelenlegi tapasztalatunk az eurodokkal arra utal, hogy ez nagyon hasznos szélesebb összefüggésben is. Itt pedig szeretném megkérni helyettes kollégámat, Giovanni butarelli hogy még néhány fontos elemet emeljen ki, és néhány fő jövőbeli prioritásunkat határozza meg. Ezt követően pedig nagyon szívesen várom a megkérdéseket, kérdéseket több különböző témában. Persze a jelentést adtam már is kitérhetnek. Köszönöm szépen, Hösszénk úr, Butarelli úr. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, tisztelt bizottsági képviselők. A 2010-es jelentésünk kiterjed a hat évnyi munkánkra, és tulajdonképpen a mandátumunk legutolsó évére is. Mint ahogyan látják, a nyolc külön fejezetből és a számos függelékből a szerepünk, mint az adatvédelem őrei, tulajdonképpen az adatfeldolgozásnak a biztonság szavatolását irányozta elő. Az EU-s intézmények rendelkezéseinek a végrehajtását folyamatosan felülvizsgáljuk, nyomon követjük mutatók mentén, és ez minden egyes EU-s editásra kiterjed. A monitoring feladatunk 2009 tavaszán indult, és gyakorlatilag az adatvédelmi szabályoknak a nyomon követése azóta zajlik. Tehát a szabályoknak való megfelelés a különböző végrehajtási intézkedések során is homlokterünkbe kerül. Ebben a dokumentumban azt várjuk el, hogy az ajánlásainkra reagáljanak az intézmények, és legyenek elszámoltathatóak. Tehát a végrehajtást ki tudják eszközölni, és demonstrálni tudják azt, hogy meg is tették ezt, tehát megfelelően cselekedtek az ajánlásainkra, akik nem reagálnak, azoktól megvonhatjuk a jogot a végrehajtásra. Tehát az ajánlásaink gyakorlatilag kötelező érvényűek, bár nem volt szükség arra, hogy úgymond formálisan is kötelezévé tegyük erre. Az ügynökségek esetében a monitoring olyan formában történt, hogy ellátogattunk az ügynökségekhez, és helyi ellenőrzést tartottunk az adatfeldolgozásra vonatkozóan, ami egyébként az ellenőrzésnek egy nagyon fontos eszköze. 2010-ben 55 prior, illetve non-prior ellenőrzést hajtottunk végre. Gondolok itt a korai figyelmeztetési rendszerre, a, a fertőző betegségek esetén, és természetesen azért van még itt javítani való. 2009-hez képest az előzetes ellenőrzés, illetve az értesítés az ellenőrzések számát tekintve változás történt úgyhogy itt ex post ellenőrzéseket is végzünk, és úgy tűnik, hogy hatékonyabb most már a munkamódszer. Nőtt a száma a lezárt ügyeknek, 37-ről számolhatok be. Ez esetben nagy hangsúlyt ha helyeztünk arra, hogy az előző évek ajánlásait fontolják meg más formáit is kifejlesztettük az együttműködésnek és az ellenőrzésnek, az administratív intézkedésekre gondolok itt. És hát nyilván a panaszok nagyon komplexek, amelyeket kapunk, ezeknek a száma is nőtt 2010-ben. 15%-os csökkenést figyelhetünk meg az előző évhez képest, Itt az adatok kezelésére gondolok elsősorban, adattörlésre, adatfeldolgozásra. A 27 befogadható panaszból 11 esetben nem találtuk megfelelőnek ezeket, és a horizontális iránymutatásainknak a célkitűzése ugye az volt, hogy harmonizáljuk a legjobb gyakorlatokat az érintett területeken, és a 2001-ből származó 45-ös irányelvnek megfeleljünk. Az administratív intézkedések területén szükség volt arra, hogy az, in, az ügynökségek és más intézkedések intézmények vezetői felé levelet fogalmazzunk meg, annak hangsúlyozásával, hogy az adatvédelmi szabályoknak a betartását nekik kell elsősorban prezentálniuk és demonstrálniuk. 19 jogalkotási vélemény és 7 különböző témában megfogalmazott vélemény is hozzájárulás érkezett el hozzánk a felkérésünkre. Előrelépések láthatók. Az internet semlegességgel kapcsolatban, különös tekintettel az adatvédelemre és a nidzai az ENISA szabályozás kapcsán is. Nyilván napi szinten foglalkoznak önök a PNR adatokkal kapcsolatban, illetve a, az egyéb adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezése kapcsán a belső piac vonatkozásában is, és úgy tűnik, hogy nemzeti szinten hatékonyan működik mindez, azonban az adatvédelmi irányelvnek a legfontosabb rendelkezéseit, értelmezésüket tekintve pontosítani kell. Az a vonatkozó jogszabályok tekintetében mondom ezt. 2010 során növekedett a száma a személyzetnek, akik foglalkoznak ezekkel az ügyekkel, tulajdonképpen újra száma szerveztük a szervezést, a, a költségvetésnek a végrehajtásával megbízott személyzetet, és a titkolság is tisztázta a különböző mandátumokat annak érdekében, hogy a különböző feladatokat hatékonyabban tudjuk végrehajtani. Ez az új szervezeti felépítés a websájtokon hozzáférhető. Azt gondolom, hogy a megfelelő kommunikációs eszközzel sikerült javítani a hatékonyságunkat, mert az angol és a francia mellé a német nyelvet is fölvettük, és a közleményeinket ezeken a nyelveken tudjuk közé tenni. 2011-re a prioritásaink az adatvédelmi irányelv előmozdítása. Bizonyára tudják, hogy a bizottság egy értékelő beszámolót terjesztett elő, és úgy látjuk, hogy az irányelv még nem felel meg az előírásoknak, ami az alapjogok közé sorolná az, adatvédel, az adatok, személyes adatok védelmét. Úgyhogy itt kell még javítanunk azonban a végrehajtás, az információs technológiai komponenseknek az előmozdítását nyomon követjük, és a digitális agendákon ez természetesen szerepel. Koncentrálni fogunk más kezdeményezésekre is, a transport, a közlekedés, az utazás területén és a csere, adatcsere területén az utasok adataira vonatkozóan. A források, vonatkozásában egyfajta iránymutatásra lenne szükség, workshopokat lehetne szervezni, interaktív szemináriumokat itt a, a, az adatvédelmi ügyek előmozdítására. És az adatvédelmi hatóság természetesen nyomon követni azt, hogy milyen új feldolgozási eljárások, adatfeldolgozási eljárások vannak életben, helyesen kell végrehajtani az EU adminisztrációnak is a, az adatkezelést. Általános monitorozó és célzott monitorozó feladatokat is végre kell hajtani. Biztosítani kell, hogy egy független felügyeleti hatóság kerüljön felállításra, minden fontos területen, tevékenységi területen, és hogy a, a mi szervezetünk ehhez is hozzájárulhat. Az, ennek a szakbizottságnak köszönjük azt, hogy támogatja a munkánkat, és külön köszönet természetesen a személyzetünknek is. Köszönöm szépen Hastings úrnak és Buterelli úrnak is a beszámolót, az éves beszámolót az adatvédelemmel kapcsolatban. Úgyhogy megnyitjuk a vitát. Elsőként Díaz de Mera, képviselő kapszó parancsoljon. Mr. Díaz de Mera. Csak gracias, señor. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, Hastings úrat szeretném megkérdezni. Két kérdésem van hozzá. Az jelentés 59. oldalán 362 fejezetnél ott a finanszírozási programról van szó, a terrorizmus finanszírozási programjáról van szó. Az Europol, az Európolt a tanács határozotta szabályozza, és most lesz egy új szabályozás. A tanácsi határozatnak vannak eszközei az adatvédelem tekintetében. Közös ellenőrzési hatosság van, és tudjuk már, hogy a TFTP és az adat továbbítása kapcsolatosan. A következő a kérdés, Hastings úr. A tanács határozata alapján eléggé garantálva van az adatok biztonsága az Európolon belül, vagy amikor az új Európol szabályozást kell kidolgoznunk, olyan mechanizmusokat kell kidolgoznunk, amelyek jobban garantálják az adatvédelmet és a privacy-t. Ennyi lenne a kérdésem. No. Köszönöm. Weber asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék gratulálni Hastings úrnak és Butarelli úrnak is a tevékenységükért amelyet elég régóta végeznek, és a két beszámolót is, amit ma itt hallhattunk. De azt hiszem, hogy már elmondhatjuk, hogy az önök intézménye a parlament egyik kedvence, legalábbis ennek a szakbizonyságának bizonyára az egyik kedvence. Minden alkalommal önökre utalunk, amikor tisztázni kellene valamit, vagy azt szeretnénk tudni, hogy hogyan kellene tovább haladnunk. És ez nem csak azért van, mert az eljárások során mindig jogi alapokra helyezkednek, hanem az önök módszertana is azt mutatja, hogy tiszta fejjel közelítenek meg egy-egy problémát, főleg, hogyha az adatvédelemre gondolunk. Számos kérdésben állnak kapcsolatban, velünk, a mi tevékenységünkkel, szinte mindenre ez, És ugye a véleményt hallottuk a Frontexre vonatkozóan, ami hát számomra nagyon hasonlatos ahhoz, amit az eurodakkal kapcsolatban hallunk, és a büntetés végrehajtással kapcsolatban, nemzetközi megállapodás, a PNR megállapodás, ugye úgy tűnik, hogy a parlamenten belül egyelőre így lebeg, nincs tehát végleges döntés. Aztán az internet blokkolása, mint lehetséges eszköz, hogy csak egy pár példát mondjak. Az én benyomásom az, hogy a különböző irányelvek, átdolgozások, felülvizsgálatok többsége tulajdonképpen a tanácstól függ, a tanács döntésétől függ, és a parlament persze ott van az egyik oldalon, mint tárgyalófél, de a másik oldalon ott van a tanács. Mi az önök stratégiája arra, hogy a tanácsot meggyőzzék arról, hogy neki kellene figyelembe venni az önök véleményét és beszámolóját, persze a parlament önöket támogatja, tehát mi a szándékuk arra, hogy ezt kieszközöljék? Hiszen szemünk előtt zajlanak az események. Köszönjük szépen, most pedig Ábrecht képviselő úr. Köszönöm, elnök úr. Köszönjük Hastings úrnak és Buterelli úrnak is itt a prezentációt. Azt gondolom, hogy mindenképpen elismerésre tarthatnak számot. A jelentés, az éves jelentés is azt mutatja, hogy számos területen nagyon jogosan jó munkát végeznek. Konkrét kérdésem van, mert az előbb a PNR utas adatokkal kapcsolatos jogokról nem tudtunk olyan részletesen tárgyalni. Az a kérdés érdekelne, hogy mekkora, hogy hogyan is néz ki a elemzés és a profilkészítés, mert számomra ez problematikus. Érdekelne, hogy ezzel kapcsolatban vannak-e egyáltalán kísérletek a problematika feloldására, kezelésére, mert a PNR elemzés kapcsán, ami ugye az USA és az Ausztráliával kötendő megállapodásra is érvényes ez, egy központi jelentőségű elemzés. Tehát összehasonlítás történik, ugye a magatartási profilok, és a gyanúsítás, gyanú profilok, gyanúsítottak profiljai között. Miközben eh, konkrét gyanú nem kerül igazolásra egyes eh, mintáknak a, eh, az ellenőrzésével. Úgyhogy az lenne a kérdésem, hogy vannak-e további jövőben mutató gondolataik, vannak-e trendek, mit tud mondani arról, hogy itt mi, mi várható a jövőben. Köszönöm szépen. Bosszúr következik. Köszönöm szépen. Kisebb kérdéseimet venném csokorba. Ugye egyrészt azért vagyunk itt, hogy az adatvédelmi irányelvet átdolgozzuk, és a legfontosabb pont az az, hogy egységesen kerüljön alkalmazásra ez az Európai Unión belül. Azt gondolom, hogy az online és az offline helyzet eléggé megnehezíti az adatvédelem kérdését, éppen ezért az egyszerű szabályoknak lennék én a híve. Az önök megítélése szempontjából van-e lehetőség arra, hogy az adatvédelmet Európában mindenütt ugyanúgy alkalmazzák, vagy az önök véleménye szerint itt állandóan arra kell felkészülni, hogy különbségek lesznek, ugyanúgy, mint ahogy most vannak különbségek. Mi nagy hangsúlyt helyeznénk arra, hogy egységes szabályok kerüljenek alkalmazásra a jövőben. Második megjegyzésem, saját országomban, Németországban az a benyomásom, hogy az adatvédelmet néha túlzásba viszik. A tekintetben, hogy olyan gondolatokat is felvetnek, hogy az anonim adatokat is védjék, tehát nem a személyes adatokat, hanem az anonim adatokat. Úgyhogy nem tudom, hogyha most itt egy olyan rendelkezésbe szállunk be, ahol eltörlődnek ezek a határok, akkor ez nem vezethet oda, hogy a társadalom belül egyszerűen összezavarodik mindenki, mert túlzott módon mindent le akarnak szabályozni tehát ugye akár a balkezesek számára más adatvédelmi szabályok lépnek majd életbe, mint a jobbkezesek számára. Hiszen azért itt a túlzott adatvédelem benyomását kelthetjük ezzel a társadalom körében, ami a valós szintet elhagyja. Az adatvédelem és a biztonság kapcsolata az mindig itt lebeg a fejünk fölött, mint eszme, és nem tudom, hogy itt mi a megítélésük e tekintetben. Ugye a digitális világban élünk ma, és hát az a felismerésünk, hogy az adatok összehasonlítása bizony, bizony növelheti a biztonságot, úgyhogy szükség van erre. A kérdés inkább az, hogy milyen módon történjen ez, nem tudom, hogy erre vonatkozóan vannak-e konkrét elképzeléseik. Harmadik dolog, TFTP program, amiről ön szólt, itt talán túl sok adatot adunk tovább, nem tudom, hogy nem azt kellene akkor mondanunk, hogy nekünk, európaiaknak, akkor egy külön programot kellene kifejlesztenünk, amelynek birtokában le lehetne hívni egyes adatokat, le lehetne kérni. Köszönöm. Mondja németül az elnök. Infeld asszony következik. Köszönöm szépen. Csatlakozom azok kórusához, táboró, táborához, akik eh, köszönetet mondtak és eh, dicsérték az önök munkáját, hiszen valóban nagyszerű feladatot végeztek, formálták az adatvédelmet az elmúlt eh, évtizedben, és azt gondolom, hogy ez egy nagyszerű hozzájárulás az Európai Unióhoz. Egy kérdésem, nagyon egyszerű kérdésem lenne. Nagyon sokszor keresik föl önöket az Európai Bizottság részéről abban a folyamatban, amikor előkészítenek eh, jogalkotási javaslatokat. Önök elégedettek-e azzal, ahogyan a bizottság az önök ajánlásait megszívleli? Egy esetet vennék elő, és ez természetesen, az adat eh, visszatartási, illetve hát megőrzési kérelem. Buszutil úr következik. Köszönöm szépen. Én is szeretnék csatlakozni azokhoz, akik köszönetet mondtak, és dicsérték a kiváló munkájukat, és a közös, és az együttműködés, a szoros együttműködést a parlament és önök között. Személyes tapasztalatom az, hogy az együttműködés önökkel nagyon jó, és nagyon trik, trükkös az én dossziém, amivel foglalkozom, a Frontex, és tulajdonképpen úgy gondolom, hogy az, ennek az ügynökségnek, amelynek a bűntetés végrehajtás is mandátuma lenne, ki kellene terjeszteni a feladatkörét. Hiszen az ügynökség nagyon nagy számban kezel adatokat, amely munkát tulajdonképpen az adófizetők pénzéből finanszírozzák, viszont a szabályozás itt még nem kielegítő. Az önökkel való együttműködés azonban azt hozta magával, hogy most már vannak rendelkezések, van egy olyan rendelkezés, amely nagy támogatást kapott itt a szakbizottságon belül. És úgy gondolom, hogy erre lehet építeni, és ehhez csatlakozik a kérdésem. Az adatvédelmi intézmény úgy gondolja, -e, hogy ez az ügynökség alapul szolgálhat más büntetés végrehajtási ügynökségeként, és hogyan le, tudnának ők együttműködni. Azaz megengedjük a büntetés végrehajtási ügynökségeknek az, hogy EU-s szinten koordináljanak, használják egymás adatait, és amennyiben így tesznek, akkor szigorú szabályok mentén ö, tegyenek-e így. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Flóthasszony merci. Köszönöm szépen, elnök úr. Csatlakozom a dicséretekhez, lassan túlzásba is esünk, de az igazság az, hogy a azok a vélemények, amelyeket önök kiadnak, azok már lassan ilyen evangéliumi szintre jutnak, azok szentírás képeznek, és mi ezekre odafigyelünk, és szinte áhítattal olvasuk el ezeket a sorokat. Önök ugyanis profi módon dolgoznak, teljesen megbízhatóan, és ez számunkra rendkívül fontos. A Frontexre szeretnék visszatérni. Önök említettek, hogy nagyon sokat tettek annak érdekében, hogy jól működjön, és meg kérdezem, hogy önök milyen ö, vizsgálatokat végezhetnek a különböző európai szervezeteknél. Frontex már, ö, mint kiderült, korábban is végzett adatgyűjtést a görög határon, az elhangzott már, meg máshol, e, befogadják a bevándorlókat, és kitöltetnek velük egy mm, nyomtatványt, amelyikben egy sor személyes adat szerepel. Bol, bulgáriai e, újságban is szerepel, hogy 10-15 Frontex szakértő van, akik azonosítják, és ráadásul itt vannak az olasz hatóságok is. Nos, a kérdés az, hogy, hogy a nemzeti hatóságok számára végzik ezt az adatgyűjtés, az elégséges-e? És ez alapján Frontex tiszteletben kell tartja az, ami jelenleg zajlik tehát, és a kérdés úgy vélem, hogy nagyon fontos a Frontex szempontjából, hogy a Frontex felelőssége milyen, meddig jut el, amikor nemzeti államok hatossága utasítás alapján dolgozik. Köszönöm szépen, Latford asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem fogom megismételni, amit Flót asszony említett. Mert tényleg úgy tűnik, hogy túlzó dicsimnusszá alakulunk, de hát egyetértek vele a dicsérettel természetesen mert hát eh, nagyra értékeljük az adatvédelmi biztos eh, hivatalának munkáját, de a kérdés, amit fel szeretnék tenni, az információ kezelése kapcsolatos. A kérdésem tehát az, az önök hivatala mm, szerepének tekinti azt, hogy felhívja a figyelmet az EU intézmények és tagállamok figyelmét arra, hogy vannak lehetőségek arra, hogy már meglévő adatforrásokat jobban felhasználjanak, ahelyett, hogy új adatokat gyűjtsenek. Konkrét példára hivatkoznék az EU PNR rendszerben. Nyilvánvalóan nagy nyomás nehezedik egy EU-n belüli PNR rendszer adagyűjtésére. A tagállamok közötti utazásnál kellene ilyen adatokat gyűjteni. Néha azt mondják, nos, ha nem lehet az EU-n belüli PNR-re vonatkozó adatokat gyűjteni, akkor például más utat választanak majd például a kábítószerkereskedők. Mindig Dél-Amerikát említjük sajnálatos módon, de például Dél-Amerikából Londonba vezető út helyett, ha tudják, hogy mi rájuk vagyunk kihegyezve, akkor mondjuk Frankfurt felé mennek, és egy belföldi járattal mennek tovább. Nos, hát azt gondolom, hogy ilyen esetben együtt kell működni a brit és a német bűnüldöző szervekkel és határ ellenőrző testületekkel. A meglévő adatokat, például a harmadik országból érkező külföldi járatból, járatokból ér, már meglévő adatokat használjuk fel, és ne gyűjtsünk új belső adatokat. Több ilyen példát is említhetnék, és az a kérdésem, hogy az arányosság elvét, a szükségszerűség elvét figyelembe véve érzik-e azt, vagy már mondhatják-e azt, hogy ahelyett, hogy új intézkedéseket vezetnek be, ha együtt működne X-szel, vagy X kontextusban, miért nem lehetne adatokat jobban egymás között megosztani? Már meglévő adatokat. Hát nyilván a már meglévő adatokhoz való szélesebb körű hozzáférés gondot okozhat, lehet, hogy újabb adatvédelmi problémák merülnek fel, de lehet, hogy az új adatok gyűjtése még problematikusabb. Thank you, Frau Ernst. Ernst asszony. Köszönöm szépen. A GOL nevében is nagyon szépen köszönjük Hastings úr a munkáját. Nagyon sok kérdésben együttműködünk önnel, többek között olyan kérdésekben, amelyek érintik az Európai Parlamentet, például kérdőívek, az asszisztensek kérdőívei. Önöktől támogatott, támogatást kaptunk, akkor is, ha nem voltunk sikeresek, de ha megengedi, Három pontra szeretnénk kitérni. Az első pont a következő. Az adatvédelmi biztos normái és az adatvédelmi biztos teljes függetlensége. Ezt igenis kiemelte bevezetőjében, és ennek nyilván oka is van, a függetlenség kiemelése. Nagyon sok kérdésben nem lehetett garantálni. Esetleg röviden elmondaná, hogy mi a legfontosabb, mit kell megvalósítani és nagy, nagyon sok kérdésben hiányzik ez. A második pont. A SWIFT és a PNR, ez minket valóban érint, amikor tömeges adatokról van szó. Esetleg pontosabban elmondanám, hogy mi a helyzet, mert a profilírozás veszélye nagyon nagy. Ezt többször elmondta jelentésében is. Tehát hogy értékeli ön az adat, tömeges adatgyűjtés a SWIFT-nél és a PNR-nél? Hogy lehet a profil kialakítás ellenébe hatni? És hogy lehet például a testszkennereknél az adatvédelmet garantálni? Szeretném megtudni, hogy a body, tehát az adat, a test, tehát átvilágító szkennerek esetében milyen mód van az adatvédelem garantálására ha van. Köszönöm szépen. Most pedig pár percünk maradt, hogy meghalljuk, meghallgassuk a válaszokat Hastings és Butarellió részéről. Nyilván sok kérdést kaptak. Nyilván megpróbálják összegezni a válaszaikat a legfontosabb kérdésekre reagálva. Köszönöm szépen először is a pozitív visszajelzést, nagyon örülünk ennek, és eh, a munkatársainkhoz is eljutatjuk ezt a eh, pozitív üzenetet. Néhány kérdésre reagálnáik. Eh, hallottuk az üzeneteket, nagyra értékeljük, figyelembe veszük őket, fel is fogjuk használni őket. Diaz de Mera úr az Európollal foglalkozott. Ez egy olyan terület, ahol a Lisszaboni szerződésnek van hatása. Ugyanakkor van egy speciális felügyelő szerv, amely a rendőri adatokkal foglalkozik. Jelenleg egy olyan konstrukcióban dolgozunk, ahol a mi hivatalunk a munkatársi adatokkal foglalkozik elsősorban, és a szorosan együttműködünk. Ez azt jelenti, hogy a TFTP monitoring, ugye a azt kérdezte, hogy a tanácsi határozat, az Europol és a, az adatvédelmi keret kielégítő-e. Azt mondanám, hogy mindkettőnek vannak hiányosságai. Az Europol határozatot a Lisszaboni szerződés előtti időszakban hagyták jóvá, tehát felül kell majd vizsgálni. Ezt kellene meghatároznunk, ezt kell majd a hiányosságok kiküszöbölésére felhasználni. Az adatvédelmi keret nem megfelelő, része kell legyen az átfogó áttekintésnek, felvizsgálatnak. Weber asszony azt kérdezte, hogy milyen stratégiával lehet meggyőzni a tanácsot. Hát ez hol is kezdődik? Hát egy világos elemzéssel. Ki kell fejteni azt, hogy szükség van bizonyítékra, az arányosság bizonyítékára, a jogszerűségre, elegendő nyomozásra, vizsgálatra van szükség. Milyen alternatívákat lehetne biztosítani? Hát most ez nagyon fontos az adatok megtartásával kapcsolatos vita során. Mi rendszeresen fenn kapcsolatban vagyunk az elnökséggel, most már a lengyel elnökséggel is folytatunk tárgyalásokat és örülök annak, hogy a lengyel elnökség összegészében a lengyel elnöksége, tehát nagyon is érdekli ez a téma, szeretné ezeket a nehéz kérdéseket, a PNL-t, az adatok visszatartását vagy megőrzését megvitatni az USA-val kapcsolatban. Mm, mi segítünk nekik, mert kritikusak vagyunk, mm, alternatív megoldásokat kínálunk, nem vagyok annyira negatív a fejleményekről, ez egy tanulási görbe, de szerintem jó irányban haladunk a PNR-re kapcsolatban is. Albrecht úr a PNR-ről kérdezett, a kockázat profil. Ez a legnehezebb rész. Fontos látnunk, hogy ez az oka annak, hogy a PNR rendszert egyáltalán javasoljuk. Ha nem világos, akkor probléma van a javaslattal. És probléma van azzal is, hogy hogyan mérjük az arányosságot. Nem tudunk megfelelő garanciákat biztosítani. Ez olyas valami, amit ki kell emelni. A kockázat profil lehet áltatlan, de lehet nagyon bonyolult is. Az orvosok ugye az alapján osztályozzák a betegeket, hogy kinek van szüksége nagyobb gondoskodásra. Aztán a piaci szereplők is az ügyfeleket bizonyos kategóriákba sorolják. <clears throat> Először is ki kell emelnünk azt, hogy mi a kockázat profil. Mi ez a kockázat profil, a risk profiling? Kerüljék ezt a kifejezést, más szavakat használnak, de ugyanazt értjük ez alatt. Ha ezt tisztáztuk, akkor garanciákat tudunk biztosítani, amelyek az illetékes hatóságot és az utasokat olyan helyzetbe hozzák, amely ellentmondást is szülhet. Tehát olyan mechanizmusokba kell befektetnünk, amelyek nem léteznek még, sőt nem is határozták meg őket. Tehát van még mit tenni. Fosszúr több kérdést tett fel, hogyan mozduljunk el a nagyobb összhang irányába, egységesség irányába, Ugye mi az egység a sokféleségben, harmónia a sokféleségben, ez az egyik mottunk. Tehát a kérdés nem az, hogy hogyan lehetne teljes mértékben eltörölni a sokféleséget, a diverzitást, ez nem lenne valami célra vezető. Azt hiszem, hogy előre kell lépnünk a nem eh, pozitív sokféleségben túl sok a sokféleség, túl sok az adat, védelem és adatgyűjtés, ez igazából inkább a bizottság javaslatának lényegére vonatkozik. Én úgy gondolom, hogy világos platform van arra, hogy előrelépjünk, a saját jelentése is kitér erre, a Libe Bizottság jelentése. A kérdés az, milyen területen kívánunk több sokféleséget, amikor bevezetjük a sokféleséget, akkor ugye vannak bonyodalmak, ami az alkalmazható jogszabályokat illeti. Vannak bonyodalmak a végrehajtásnál, ez nehéz, de hát ez az én átfogó megközelítésem. Az adatvédelmet eltúlozzák, néha igen, elismerem. A mi megközelítésünk az az, hogy legyünk reálisak az adatvédelem területén. Hiába van jó adatvédelem, hogyha nem alkalmazzuk. Nem szabad persze eltúlozni. Most ami az anonim adatokat illeti, azok garantálását. Nem tudom, hogy itt eltúlozzuk -e ezt a kérdést. Ami a kockázat profilt illeti, ez egy olyan terület lenne, ahol szerintem ebben az összefüggésben olyan mechanizmusokat kell bevezetni, amelyek valóban analitikus megközelítést képviselnek. A kérdés az, hogy az adatvédelem hatáját terjesszük ki az anonim adatokra? Nem biztos, hogy ez a jó megoldását. Meg kell határozni, hogy hol van a határ a személyes adatvédelem és az egyéb adatvédelem között. Eddig ez a vonal jó. Nem szeretném csökkenteni, nem szeretném kibővíteni sem ezt a határvonalat. Én a realizmus támogatom, legyünk reálisak. Biztonság, magánszféra, mind a kettőre szükség van. Be kell építeni a két elemet, a magánszféra védelmét és a biztonság garantálását. Ugye hát probléma akkor merül fel, amikor a biztonság nevében veszélyeztetjük a magánszféra biztonságát. A TFTP-vel kapcsolatban az a baj, hogy az elejétől kezdve nem vették be ezt a kettőséget, a biztonság és a magánszféra közötti egyensúlyt. Hát volt mit tanulnunk ebből. Legyen-e európai TFTP? Hát nem tudom, a jelenlegi rendszer nem kielégítő. Egy EU-s TFTP program, ha jól végig gondoljuk, ez a megoldás része lehet, ne, és akkor megnézzük. De azt hiszem, hogy ez nem központi cél. Intfeld asszony, informális konzultációk. Mi alapvetően meg vagyunk elégedve azzal, ahogy a bizottság hallgat ránk, hogy meghallgat minket. Korábbi véleményeknél vagy a, vagy a formális véleményeknél kiemeljük azt, hogy mit kell javítani. Ön az adatok visszatartására ö, hivatkozott, alapvetően nagyon is kritikusak voltunk, és a bizottságot arra kértük, hogy egy kiegyenlített értékelést készítsen elő. Itt van már ez a dokumentum az asztalon, még továbbra is nagyon kritikusak leszünk a bizottsággal szemben, és várjuk, hogy a megoldás megszülessen. Bozotil úr értékelését örömmel hallgattam a Frontex tapasztalatról, modellértékű ez a bűnüldöző szervek számára? Talán hát igen. De hát azért ne másoljuk le ezt a modell csak így egyszerűen a copy-paste komb lenyomásával. Nagyon fontos tehát a bűnüldöző szervek közötti együttműködés, hivatkoztam a pozitív megjegyzésekre, amelyeket a Flót asszony is mondott, és sajnálom, nem tudom, hogy mindenkinek megfelelő választ tudtam-e adni. Latford asszony az információk kezelést illeti. Mi a mi szerepünk? Mi együttműködtünk a svéd elnökséggel, és azóta is együttműködünk. A módszert igyekezzük kidolgozni, a helyes módszert. Megfigyeljük, hogy hogy alkalmazzák mindezt. Mi nagyon is kíváncsiskodó kérdéseket teszünk fel. Azt kérdezzük, hogy megnéztétek az alternatívákat? Mik az alternatívák? Ha nem találták meg, még rámutatunk, hogy mik az alternatív lehetőségek. Hát mi alapvetően nem az a célunk, hogy értekesítsük az alternatíváinkat, hanem szeretnénk meggyőzően rávilágítani a megoldásokra. Én kérem a parlamentet, hogyha az alternatívákat nem vették figyelembe az érintettek, akkor a parlament hívja fel erre a figyelmet. ENSZ asszony, függetlenség. Nagyon fontos. Az Európai Bíróság is megfogalmazta ezt az adatvédelmi hatóságnak őszinte, igazságos, kiegyenlített elemzés kell végeznie. Nem szabad, hogy valaki más irányítsa az adatvédelmi biztost vizsgálódásai során. Nagyon fontos tehát az igazságos, kiegyenlített elemzés. És minden tagállamban egyformán kell eljárni, különben nem tudunk együttműködni. A SWIFT és a PNR esetében a tömeges adatok kérdése, azt hiszem ezt én már lefettem a kockázatelemzésnél, ami a testszkennereket illeti, mindenki visszatartotta a döntéshozatalt már korai szakaszában, és egy olyan technológiáról tudunk, amely sokkal alkalmasabb a, a személyek átvilágítására, most már talán elérkeztünk egy olyan állapotba, ahol megfelelően tudjuk használni ezeket a szkennereket, ezeket a átvilágító szerkezeteket. Szerintem most jobb pozícióban vagyunk már. A testszkennerek használata nem lenne bölcs. De jön, rá kell jönnünk arra, hogy a testszkennerek felhasználó akkor is, hogyha a magánszférát jobban védő technológiát alkalmazunk, hát ott is azért még további garanciákat kell biztosítani. Nagyon fontos tehát garantálni a kiegyenlített megoldást. Én hálás vagyok azért az időét, amelyet rám szántak. Köszönöm szépen, hogy pár percet többet kaptam. Köszönjük szépen, Hastings úr. Köszönöm szépen az erőfeszítéseit, mármint arra vannak az erőfeszítését, hogy összegezze, összefoglalja a válaszait. Most pedig egy utolsó perc Butarelli úrnak, hogy kiegészítse igen, egy percben megpróbálom összegezni, csak azt mondanám mm, Weber asszonynak, hogy igenis biztató levelet kaptunk a tanácstól, arra vonatkozóan, hogy stabilabb kapcsolatot kívánnak kidolgozni, vagy kialakítani velünk a véleményeinknél, tehát nem csak meghallgatások lesznek, hanem egy egyfajta állandóbb kapcsolatot alakítanak ki. Mm, mi nem vagyunk egy állandó tagja a munkacsoportnak. Mm, mi nem megyünk el rendszeresen koreper és tanácsi ülésekre. Az elnökség kifejtette azt, hogy szükség van arra, hogy szorosabb kapcsolatot tartsanak e, fel e, velünk, ami a PNR-t illeti, Albrecht úrnak mondanám, hogy a profil kérdése szorosan kapcsolódik az EU-USA PNR megállapodáshoz, nem pedig az EU PNR rendszerhez. A lengyel elnökség be fog minket vonni formálisan és informálisan is ebbe a vitába. És reméljük, hogy a jelenleg zajló tárgyalások segítik majd a bizottságot abban, hogy további eh, javítást tudjon eszközölni eh, ebben a kérdésben. Nagyra értékelem azt az üzenetet, amelyet lett asszony fogalmazott meg, az az, az alapelv, hogy ne találjuk fel a spanyol viaszt, új platformokat, új adatcsereprogramokat. Szerintem az adatvédelemnél nagyon fontos alapelve ez, ez nagyon sok véleményben kifejtettük, hogy a már meglévő adatokat használjuk inkább fel, és ne új adatokat gyűjtsünk. Thanks again. Thanks again, Mr. Köszönjük szépen még egyszer Hastings úrnak és Butarelli úrnak akik az európai adatvédelem felelősei, biztosként, illetve biztos helyettesként. Nagyon köszönjük a beszámolóikat. Most elbúcsúzunk, és áttérünk azonnal a következő napi rendi pontunkra, amely Róeva képviselőtársunknak az előadása az egyenlő bánásmódról. See you next time. This is point number Nyolcas napi rendi pontunk ez, tehát az egyenlő bánásmód a személyek között vallásra vagy meggyőződésre, fogyatékosságra, életkorra vagy szexuális irányultságra való tekintet nélkül. Meghallgatjuk mindjárt a jelentéstevőtől, Raúl Romevától a jelenlegi állást, és az ezzel kapcsolatos irányelv tulajdonképpen elfogadásra került már, 2009-ben, április másodikán a plenáris ülésen. A korábbi törvényalkotási ciklusunk során tehát. Annak idején ugye konzultációs eljárásban zajlott ez le. A Lisszaboni szerződés életbe lépésével most az eljárás típusa megváltozott, ez a dossziót tekintetében, és ez most már a jóváhagyási eljárás részét képzi az Európai Unió működéséről szóló szerződés 19. cikkeje értelmében. Romevai Rueda úr, ahogyan elmondtam, az jelentéstevő, tudnunk kell, hogy a magyar elnökség beszámol majd a Libe szakbizottságnak a dosszió sorsát illetően mai alkalommal, és a bizottság is elmondja majd a saját véleményét, végezetül pedig természetesen a vitában részt vehetnek majd a szakbizottság tagjai is. Állást foglalhatnak tehát ezzel a doszével kapcsolatban. Elsőként azonban meghallgatjuk a jelentéstevőt, utána következik a bizottság, illetve a tanács képviselői, és utána jönnek a tagok. Köszönöm szépen, elnök úr! Igazság szerint nincs nagyon nagy szükség arra, hogy nagyon részletekbe bocsátkozzam, hiszen önök tudják a legjobban, hogy régen kezdődött ez a folyamat, és a tanácson belül blokkolt ez a dosszié, hiszen néhány tagállam egyszerűen nem mutat politikai szándékot arra, hogy előrébb lépjünk. Ha alaposan megnézzük a tartalmat, a jelentés tartalmát, a tervezett tartalmát, és azt, hogy ez mennyire szükségszerű, akkor azt gondolom, egyszerűen érthetetlen, hogy még mindig nincs specifikus javaslat, amiről szavazhatna a parlament. Az igaz, hogy konszoldációs eljárás volt a korábbi ciklusban a jellemző, ezért jogalkotási szempontból nem volt szükség a parlamentre, most azonban változott a helyzet, tehát most lehetőségünk nyílik arra, hogy igent vagy nemet mondjuk a folyamat során. Korábbi kollégámat, Wojtenberg asszonyt helyettesítem, a korábbi mandátummal kapcsolatban ugye ő foglalkozott ezzel a témával, nem csak a spanyol elnökség, és nem is csak a belga elnökség asztalára tartozott ez a dosszié, hanem a e, későbbiekre is. Voltak olyanok is, akik talán egy kicsit kevésbé voltak nyitottak a téma iránt. Miközben a tanács és az Európai Parlament közötti együttműködés azért jónak mondható. Ezek után most három specifikus kérdésem lenne a tanács irányába ez ügyben, és szeretném tudni, hogy vannak-e specifikus, konkrét válaszok is. Azt értem, hogy néhány kérdés nyilván releváns a jelenlegi vitát tekintve is. Először is, ugye ma reggel azt hallottuk az alapjogi ügynökség elnökétől, aki hangsúlyozta, hogy nem csak a jelentésében, hanem egyébként is, hogy szükség van arra, hogy egy ilyen irányelv megszülössen. És ez fontos eszünkbe vésni hiszen ez egyfajta nyomás gyakorlási eszköz lehet azokra a tagállamokra nézve, akik jelenleg blokkolnak, és végre úgymond elmozduljanak a felé, hogy ezt a blokkot feloldják. Ez vezet a következő kérdésemre. A tanács hogyan vélekedik ezekről a magatartási formákról? A másik dolog le, jogi dimenziót súrol. Ugye az ENSZ konvenció ratifikálása, itt a fogyatékossággal élőkre vonatkozó ö, ö, dokumentumra gondolok, amely a magyar elnökség elején került elfogadásra. Kérdezem azt, hogy a tanács hogyan értékeli ezt, illetve az, hogy elfogadásra kerüljön ö, egy olyan dokumentum, amivel kötelezni lehet a tagállamokat arra, hogy ratifikálják ezt az ENSZ egyezményt. Szeretnénk, hogyha a tanács egyértelműen állást foglalna ezzel kapcsolatban. Végezetül pedig azt is el kell mondanom, hogy a tanácson belüli viták, főleg a szociális ügyi munkacsoportra gondolok, a fogyatékossággal élők jogait fel kell, hogy kar, karolják. Speciális ügyel kapcsolatban. Nyilván nem csak a tanácson belül, hanem a, és a tagállamokon belül probléma ez, hanem a parlamenten belül is nagy vita várható, ahogyan az elnök is elmondta, És ez egy olyan kérdés, amit az Európai Bizottsághoz intézek. Mi a bizottság álláspontja az ezzel kapcsolatos vitával összefüggésben? Úgy gondolom, nagyon sok kollégámnak hasonló kérdéseket tesz föl, vagy az enyémet kiegészítő kérdéseket fognak feltenni, és nagyon várom, hogy mit fog a tanács és a bizottság elmondani ezzel kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm. Köszönjük ezt a bevezetőt. Rövid beszámolókat fogunk hallani, remélhetőleg a bizottságtól, illetve a, a tanácstól, és számos képviselő kíván majd szót kérni, de emlékeztetnék arra, hogy van egy további napirendi pontunk ma délelőtre, egy zárt ülés, amikor François Lebey az Európai Bizottság jogérvényesülési főigazgatóságának főigazgatója tartana előadást. Úgyhogy én javaslom, hogy próbáljunk meg mindent, hogy tartsuk az időt, hiszen számosan kértek szót az mostani rendi ponttal kapcsolatban, de miután meghallgattuk az elnökség, illetve a bizottság felszólalásait, én lezárom a, vist, a, a listát. Fülöp Attila, nem tudom, hogy itt van-e. Itt vannak, igen, uraim, köszönöm szépen, akkor megadom a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő, hölgyek és urak! Köszönjük a meghívást, köszönöm a meghívást az elnökség nevében is. Örömmel jöttünk, hogy tájékoztatást adjunk, hogy tájékoztassuk Önöket az antidiszkriminációs irányelvel, a személyek közötti vallásra vagy meggyőződésre, fogyatékosságra, életkorra vagy szexuális irányultságra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról szóló irányelvvel kapcsolatban eddig lefolytatott tanácsi munkáról. Ahogy eddig is elhangzott, és azt önök is nyilvánvalóan tudják, 2008 óta, 2008 júliusa, azaz három éve folyik ennek az irányelvnek a kimunkálása, és a Lisszaboni szerződés hatályba lépése óta egyhangú döntésre van szükség az, a tanácsnak az irányelv elfogadásához. Az irányelv nagyon széles spektrumban, széles megközelítésben kezeli a kérdést, és a foglalkoztatáson túlmutatva a szociális védelmi rendszer, a szociális biztonság, az oktatás és a lakhatás témakörében kezeli ezt a rendszert. Nagyon röviden a közvetlen előzményekről engedjenek meg pár gondolatot. A belga elnökség 2010. novemberében adott értékelést a munkájáról, amelyet ezúton is nagyon szeretnénk köszönni, és ezt a munkát próbálta a magyar elnökség folytatni. A belga elnökség akkor is jelezte, hogy szakmailag és politikailag egy nehéz dossziéről van szó. Azért van szó nehéz dossziéről, mert a tagállami kockázatok, a jogbizonytalanság, szubszidiaritás vagy az arányosság tekintetében végig fennálltak, illetve az irányelv tárgyalások kapcsán előjöttek. Miután a belga elnökség a pénzügyi szolgáltatással és lakhatással foglalkozott, ezután mi is megpróbáltunk az elnökség alatt egy specifikus területet találni. Ebből adódik az, hogy a magyar elnökség alatt a tanács egy szakmai alapú egyeztető munkát folytatott, szakmai területként pedig már az előbb is elhangzott fogyatékosságügyi területet jelöltük meg. Azért, hogy miért a fogyatékossági terület került megjelölésre, számos indok felhozható. Az egyik maga a terület súlya, mely szerint Európában 70-80 millió fogyatékossággal élő polgárunk van, ami azt jelenti, hogy a lakosság 10-15 százaléka. Ezen kívül nyilvánvalóan az irányelv rendelkezései alapvetően az ő életminőségüket határozza meg, eh, és a tagállami, any, tagállami anyagi kötelezettségek ezen célcsoport tekintetében jelentősek. Összhangban van ez a választás azzal, hogy az EU 2020 stratégia kiemelten foglalkozik a foglalkoztatás kérdésével, melynek 75%-os szintjéhez képest arányait tekintve a fogyatékossággal élők mindig is rossz arányt képviseltek a foglalkoztatás területén. Az EU 2020 stratégiában megfogalmazott befogadó társadalom és befogadó növekedés pedig szintén ebben az irányban mutatott. Ezért maga a elmúlt fél éves munka az előtthöz kapcsol, vagy az előttből kiindulva egy kérdőivel, egy kérdőívet készítettünk el, amit a bizottsággal egyeztettünk tartalmilag. A kérdőívnek két lényeges pontja volt. Az egyik a fogyatékossággal élők igényeihez való észszerű alkalmazkodás, a másik pedig az aránytalan tehervállalás definíciójának pontosabb körüljárása meghatározása. A kérdőív tartalmát tekintve nem szeretnék mélységében belemenni, csak azt megemlíteni, hogy olyan kérdések kerültek itt a munka során, munka során napirendre, mint hogy a nemzeti jogrendszerben hogyan épül be, vagy hogyan valósítható meg az észszerű alkalmazkodás, világosan került-e egyáltalán definiálásra az, ész, az észszerű alkalmazkodás az irányelvben, hogy szükség van-e taxatív felsorolásra azzal kapcsolatban, hogy mit értünk észszerű alkalmazkodáson, és hogy hogyan lehet világossá tenni az aránytalan teherviselési értelmezését. Ezúton szeretnénk megköszönni az összes tagállam és a bizottság munkáját, segítőkészségét ebben a munkában. A tagállamok üdvözölték a magyar elnökség ezen megközelítését a témához, mert ameddig nincsen szakmai egyetértés az alapdefiníciókban, az irányelvben, addig a politikai konszenzus keresés is nehezebbé válik. Kiemelve a tagállami észrevételeket és nem teljes körűségre törekedve csak pár dolgot szeretnék megemlíteni, számos tagország jogrendszerében, ami az eredménye lett a munkának, tehát számos tagország nemzeti jogrendszerében valamilyen formában az észszerű alkalmazkodás elve jelen van, azonban ez mind mélységében, mind területét tekintve nagyon eltérő és nagyon, nagyon szétszórt. Van, ahol a foglalkoztatás, van, ahol az oktatás, van, ahol a közszolgáltatások, és van, ahol a lakhatás területén. Az észszerű alkalmazkodás elve szerepel az ENSZ fogyatékosságügyi egyezményében is, amely alkalmazásához célszerű tagállami és EU-s összhang megteremtése. A bizottság véleménye a kérdésben az volt, hogy egyértelmű a határvonal az észszerű alkalmazkodás és az előzetesen biztosítandó hozzáférhetések között. Talán ez volt a legjelentősebben felmerülő kérdés, hogy itt utólag is érvényesítendő kötelezettségről van szó, vagy előzetesen is ennek figyelembevételével kell döntéseket hozni. Számos tagország preferálná, ha konkrét példákkal lenne alátámasztva a definíció, tehát ha az észszerű alkalmazkodás konkrét példákon keresztül mutatná be az irányelv. E kérdéskörben vita, e kérdés körül kialakult vita figyelembevételére ígéretet tett a bizottság. Végül az aránytalan tehervállalás kérdése nagyon fontos, nem csak az itt érintett szereplők, a fogyatékossággal élők, de a gazdaság teljes vertikuma számára. Figyelembe kell venni itt ugyanis a vállalkozások méretét, figyelembe kell venni a teljesítő képességüket, a pénzügyi helyzetét, hogy olyan megoldást találjunk, ami ténylegesen gyakorlatban alkalmazható. Összegzésképpen reméljük, hogy a fent említett rendelkezések pontosítása révén érdemi előrelépést értünk el a megbeszélésen, és megfelelő alapot adtunk a bizottságnak és a következő elnökségnek a tovább lépéshez. Mindezzel együtt természetesen tudjuk, hogy rengeteg feladat áll előttünk a fogyatékosságra vonatkozó rendelkezések összegzése kapcsán. A lengyel elnökség figyelmét is ezért szeretnénk felhívni, hogy kiemelten fontos, hogy a hatály úgy kerüljön megfogalmazásra, hogy az semmilyen félreértésre ne adhasson okot, és hogy valóban meggyőződjünk róla, hogy teljes mértékben világosak számunkra azok a kötelezettségek, amelyeket a fontos irányelv megállapít. Zárszóként kívánunk a lengyel elnökségnek tartalmas és sikeres munkát az irányelv továbbviteléhez. Szeretnénk még egyszer megköszönni a tagállamok hozzáállását ennek az irányelvnek a kimunkálásában. Tudomásom szerint a lengyel elnökség folytatni fogja az irányelv tárgyalását. Köszönöm. Thanks the presidency. Now we hear from the commission Mr. Fernando Pereira. Köszönjük szépen, most pedig Fernando Ferreira-t hallgatjuk meg a bizottságtól, de szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy lassan össze kellene foglalnunk, mert Labája asszony arra vár, hogy beléphessen, és maga is előadhatja a maga expozéját. Bizottság. Merci, Monsieur le Président. Euh, Köszönöm szépen, elnök úr. Röviden szólok, nem fogok várakoztatni a következő hozzászólót túl sokáig. Köszönetet szeretek mondani a magyar elnökségnek az elvégzett munkáért az utóbbi fél évben. Ahogy említésre került, nagyon jó munka lett elvégezve, és az észszerű alkalmazkodási elvét is megemlítésre került, és ezeken dolgozunk. Az érzékenység növelése valóban rendkívül fontos kérdés, és ez rendkívül fontos eleme ennek a javaslatnak, és mind szerepel itt az anyagban. Úgy gondoljuk, hogy mindez egy megfelelő egyességre fog vinni. bizottság gratulál a magyar elnökségnek az erőfeszítéseért. Rendkívül sok erőfeszítést láttunk az elmúlt fél évben, és mindezek jó irányban haladnak. Ami Romeva úrnak a kérdését illeti, én úgy vélem, hogy a magyar elnökség által benyújtott szövegben ez egyáltalán nem korlátozza azokat a rendelkezéseket, amelyeket kérdezett, de ezeket majd meg tudjuk beszélni. Egy dologra szeretnék rámutatni, nagyon messze vagyunk egy globális eh, egyességre a tanács szintjén, mindenképpen szükséges az egyhangú elfogadás a tanács szintjén, és ezért ez ettől egy kicsit még messze vagyunk egyenlőre. A bizottság, ahogy az Európai Parlament előadója is rámutatott, azon a véleményen van, hogy ez az irányel feltétlenül szükséges annak érdekében, hogy eh, kiegészítsük azt a eh, keretet, ami szükséges ahhoz, hogy eh, az egyenlő bánásmódot biztosítjuk. Látjuk, hogy a hogy lassan haladnak a dolgok, de ugyanakkor azt látjuk, hogy vannak megfelelő erőfeszítések, további megoldásokat, technikai megoldásokat is javasolunk. A bizottság bátorítja a soron következő lengyel elnökséget arra, hogy dolgozzon ezen, hogy kövesse azt a technikai elmélyítési munkát, amit a korábban elvégeztek a többi elnökségek, és nagyon szükséges ez a munka. A lengyel elnökség számíthat a bizottság támogatására annak érdekében, hogy megtaláljuk a megfelelő technikai megoldásokat, annak érdekében, hogy a, biz, a védelem a lehető legmagasabb szintű legyen ezen a téren. Tudjuk, hogy a Lisszaboni szerződés hatályba lépésével a parlament elvárja tőlünk, hogy ezt a lehető leggyorsabb időn belül hajtsuk végre és érjük el úgy vélem, hogy ebben az értelemben nagyon fontos, hogy a, a vitás ez meg csere folytatódjék a tanács és a parlament között, ugyanis úgy vélem, hogy a parlament rendkívül fontos módon hozzá tud járulni ehhez a párbeszédhez. Köszönöm szépen a figyelmüket. Thank you. Now... Köszönöm szépen. Most pedig a felszólalók jönnek. Kérem szépen, mindenki egy másfél percre korlátozza a hozzászólását, de baj az, hogy az már itt van, és nem szabad megvárakozhatni, és elnapolni nem tudjuk. Kásmen úr kapja meg elsőként a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövide fogom mondanomat. A magyar elnökség beszéd arról, hogy világosság uralkodik és előrelépés. Szerintem semmi előrelépés nincs, és világosság, hát világos, mint a vakablak mondanám magyarul. Tehát ez tényszerű hiba. Semmi köze nincs a foglalkoztatáshoz. Az a foglalkoztatási keret irányelben van. Ha ezt a problémát meg kell oldani, hát akkor az a baj, hogy az Egyesült Királyságban és Németországban sem tartják be ezt, a, illetve pontosabban felülemelkedtek ezen a problémán. Mit is nézünk? Akarat hiánya, a politikai akarat hiánya, a látomás, a bátorság, a jövőkép hiánya van itt, és rossz üzenetet fogalmaznak meg. A bizottság részéről is alig történt valami ezen a területen. Ahol eh, helyesen eh, hivatkozott az EU fogyatékossággal élők konvenciójára, ami az emberi jogi konvenciót illeti. Ugye a szerződő felek vagyunk, és megszegjük ezt a megállapodást, az ENSZ megállapodást, és megszegjük ugye a jelenlegi esetjogot is, ami az antidiszkriminációról szól. Hát össze kellene már szedni magunkat, de hadd mondjam el a következőket megoldottuk a problémát, például a faj irányelvben. Ha van akarat, ha szeretnénk megállapodni, nézzék meg, hogy mi történt az úgynevezett faj irányelvel. Ott van, hogy hogy lehet hozzáférni a termékekhez, a szolgáltatásokhoz. Ritkán mondok ilyet, elnök de hál' Istennek, hál' az Európai Parlamentnek, amely folyamatosan kiáll az emberek jogait, akik ellen diszkriminációt követnek el semmilyen indokolt módon, ami a tanácsot illeti, és ami az elnökségeket illeti. Itt aztán nincsen sem bátorság, sem akarat. Én azért többet váltam volna önöktől, legalább a parlamentet valamit. Intvált asszony. Köszönöm, elnök úr. Röviden fogom mondanomat, elnézést kérek, el is kell mennem azonnal, de Mm, amit Michael Cashman mondott, én azt csak támogatni tudom, hihetetlen szégyen és gyalázat, hogy a tagállamok ezt hogyan kezelik ezt a kérdést, mert az ürügy, hogy azt mondják, hogy egyenlő bánásmód, akik fogyatékkal élnek, talán túl drága az egyenlő bánásmód. Nézzük meg, hogy mennyi pénzt költünk mindenfajta butaságra. Ha megnézem a ma délutáni jelentésemet, ugye a terrorizmus elleni küzdelem költsége 20-szorosára emelkedett az elmúlt 10 évben. Néhány ember nem is akarja tudni, hogy mennyibe kerül ez, mert azt mondják, ez annyira fontos, mindegy, hogy mennyibe kerül. Miért mondjuk ezt? Miért mondjuk ezt a terrorizmus elleni küzdelemülést? Miért nem költünk több pénzt az emberek jogainak érvényesítésére? Köszönöm szépen. Bocs, Boszkó asszony. Köszönöm szépen. Elnök úr, 2008 óta a szocialista frakció nevében foglalkozom ezzel a kérdéssel. Csatlakozom a tanács előadásához és a bizottság beszámolójához. Valóban hajlandó mindenki fellépni a diszkriminációval szemben? Miről is volt szó? Csak a fogyatékkal élőkről beszélt, de van más három, legalább három jó ok arra. A szexuális irányultság, az életkor, a vallás, világnézet, ezek is további okok, amelyek az egyenlő bánásmódhoz kapcsolódnak. Mit akarunk? A parlamentben erről többször tárgyaltunk. Mindig azt mondjuk, hogy túl drága, túl kerül, főleg a fogyatéknál. Jó, most felismertük, szuper, örülök neki, a fogyatékkal élőket elismerjük. Mi van a többi kategóriával? Ott milyen utat, módot találnak arra, hogy megoldást keresenek? Azt a kérdést teszem fel. Valóban hajlandóak valamit tenni? Második kérdésem. Reding asszonynal beszéltünk egy ideje. Azt mondta, hát ez mind nagyon-nagyon nehéz, ez a többi kategória, ez nagyon bonyolult, nehézkes, de hát csak egy fogyatékossági irányelvet kellene elfogadni. Hallottuk a tanácsot, hallottuk a bizottságot. Ez az eredmény. De Jange úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Elmondanám, hogy egyetértek az előttem szólókkal teljes mértékben. Azt hiszem, hogy szégyen gyalázat, és az, hogy a tanács csak egy csoporttal foglalkozott, és nem foglalkozott a többi kategóriával, ezt nem tartom elfogadhatónak. Ebben a parlamentben világos, akarjuk ezt az irányelvet, és érthetetlen az, hogy miért kell ennyit várni, hogy előrelépés történjen. Ez a politikai akarattól függ csupán. Azt hiszem, hogy jó lenne, ha az utca emberét is meghallgatnánk. Éppen ezért Hollandiában bevezettem egy akciót, egy kis kampányt, érintett szervezetekkel, újságokkal közösen, a más szexuális orientáltságú emberekkel foglalkozó ö, szervezetekkel, megkértük őket, hogyha a nyári szünidő idején látnak bármilyen intoleranciát, bármilyen diszkriminációt, akár magukkal szemben, vagy másokkal szemben, akikkel találkoznak a nyári szünidőjén, akkor ezt jelezik, és remélem, hogy a nyár végén nagyon sok esetet tudok bemutatni, és el tudom önöknek mondani, igazán szükség van arra, hogy a más szexuális orientáltságú emberek jogait is vegyük figyelembe. Kérem a kollégákat, hogy gyűjtsenek össze adatokat a saját országaiból. Azt hiszem, ha összegyűjtjük, hogy a napi szinten mi történik, a következő elnökségnek nem lehet majd ilyen szégyenletes módon leszerepelni, mint a mostaninak. Billenkivics úte asszony. Valóban sajnálatos dolog az, hogy ennyire lassan tudunk előrelépni egy ilyen fontos irányelv esetében. Úgy csinálok, mintha dolgoznánk. Minden elnökség úgy tesz, mintha dolgozna. Ki választanak egy témát, ezen a témán dolgoznak, úgy tesz, mintha dolgozna, de nincs eredmény. Nagyon fontos az, hogy az emberek, a fogyatékkal élő emberek ugyanolyan jogokkal rendelkezzenek minden EU tagállamban. Nézzük meg, hogy mi történik. Készül egy jelentés a fogyatékkal élők mobilitásáról. Örülök, hogy egy ilyen jelentés készül, és örülök, hogy itt van a jelentéstevő és három frakció, a zöldek, a szociáldemokraták, az ALDE támogatják azt, hogy ez az irányelv mielőbb kerüljön elfogadása. A néppárt még nem támogat minket. Ez arra utal, hogy milyen a néppárt hozzáállása a fogyatékkal emberekhez. Én azt szeretném kérni mindenki érdekében, hogy hozzák már meg ezt a döntést. Mi politikusok ne csak a választási kampány idején beszéljünk a fogyatékkal élő emberekről, hanem máskor is. A Wikström asszony. Én is meg fel vagyok háborodva, mint Kasman kollégám és mások. El vagyok keseredve, hogy mi történt ezen a fontos területen. Nem vagyok megelégedve, szeretnék néhány dolgot kiemelni, amikor a fogyatékról van szó. Az ENSZ konvenció, amely a fogyatékkal élő emberek jogait illeti, amelyhez ugye csatlakozott az EU idén januárban, ez a megállapodás garantálja az önálló élethez való jogot, és elismeri, hogy a fogyatékkal élő embereknek joguk van ahhoz megválasztani, hogy hol és milyen módon lakjanak, éljenek. Az intézményi ellátásból, a közösségi alapú ellátásba való átterés az egyik legfontosabb ilyen ö, eredmény. És ez benne szerepel a megállapodásban. Aggódom azonban, az a kapcsolatban, hogy az európai struktúrális alapot hogyan használják fel ebben a tekintetben. Szeretném az önök figyelmét erre felhívni. Civil szervezetek rámutattak arra, hogy ezeket az alapokat arra használják fel, hogy intézményeket építsenek, és ez igazából a kirekesztés szolgálja az intézményes ellátást, nem a befogadást. A pénzt lehetne inkább olyan közösségi házakra vagy ö, önállátó lakhatásra lehet, lehetőséget biztosító házakra ö, fordítani. Itt az idő arra, hogy elítéljük azt az embertelen bánásmódot, amelyel ezek az emberek az intézményekben szembenéznek. Mi az önálló lakhatást támogatjuk. Ez nekünk, mint Európai Parlamentnek, miután mi szerződő felei vagyunk az ENSZ megállapodásnak, bátorítanám a tanácsot és a bizottságot arra, hogy nézzék már meg ezt az ENSZ konvenciót, hogy mire használják az e, sodes alapokat. Rommeva tisztelt jelentéstevő úr, mindenki eléggé világosan és őszintén elmondta, elég direkt módon a véleményét, most pedig Raúl utolsó megjegyzése, mielőtt Lebály asszonynak megadnánk a szót. Nagyon megköszönünk, ha rövide fogná mondandóját. Azt hiszem az üzenet világos volt, akik szóltak, mind a lakosság eh, többsége nevében szólaltak fel. Remélem az, üzenet vett, a, remélem az ellenség vette az üzenetet. Még várjuk a jelentést. Akarjuk a jelentést mielőbb. Fontos a tartalma szempontjából, és jogilag is kötelező, hogy ezt a problémát megoldjuk. Kötelességünk. Lehet, hogy a jelenlegi elnökség nem értette pontosan, mi a feladata. Remélem a lengyel elnökség jobban megérti. Remélem, hogy utoljára lesz ilyen frusztráló vita ebben a házban, és remélem a következő vita során sokkal pozitívabb lesz majd a hang. Nem köszönöm, hogy rövide fogta mondanóját. A Romeva úr, most pedig lesz egy általános adatvédelmi megállapodásról szóló vita, aki, tehát Madame Le, Lebály asszonyjal folytatjuk ezt a vitát, ez egy zárt ülés, az általános akadémia megállapodásról szól. Kérem szépen, akik nem jogosultak az ülésen részt venni, azokat kérjük szépen, hogy hagyják el a termet. És mm, Lebály asszonynak adom meg a szót. Üdvözöljük, asszonyom! Öné a szó, azt, mond, azt mondták nekem, hogy túlléptük a rendelkezésünkre álló időt. A tolmácsolási idő lejárt. Nagyon szépen köszönjük, hogy egy pár percet még ránk szántak. Ezt a zárt ülést tolmácsolás nélkül tudjuk majd lefolytatni. Köszönjük! Bonjour, bonjour, bienvenue.